Cari colleghi, eh, grazie per la vostra presenza. Tisztelt kollégák, köszönöm a szinte pontos megjelenésüket. Még egyes kollégák hiányoznak szabizottságunkból, de szeretnénk a svájci pontosságot a Svájci Államszövetség elnöki részéről megbecsülni, hiszen Michelin kell, mire itt van körünkben, tehát ne késletessük tovább munkánkat. Az a Svájci Államszövetség elnökével együtt itt van velünk a Svájci Nemzeti Tanács külügyi szakbizottságának nagyon fiatal elnöknője Marco Valderer, és más svájci delegációbeli tagok. Nagy öröm számunkra tehát, hogy találkozhatunk önnel, elnök asszony, hiszen az Európai Unió mindig is nagyon szoros kapcsolatokat ápolt Svájccal, ugyanazokat az értékeket képviseljük. Ez azt is jelenti, hogy az Európai Unió és Svájc együtt működhetnek annak érdekében, hogy közös kihívásainkat leküzdjük. Az Európai Parlament elnökének látogatása akit egyes szakbizottsági elnökök is elkísértek, és a mi szakbizottságunk képviseletében most még nem látom itt, de majd bizonyosan befut, Fiorello Provera is ellátogatott önökhöz, és ez is tanúsítja ezt a nagy érdeklődést és közös céljainkat. Az Európai Unió a Svájci Államszövetséggel számos közös stratégiai prioritást van, Nyugat-Balkán, Dél-Kaukázus, Irán, Közel-Kelet, és nem utolsó sorban Észak-Afrika, sőt, ami Észak-Afrikát illeti, tudom, hogy ön a mi külügyminiszterünkkel, úgymond, Aston asszonyal Tunéziában járt a múlt hónap végén, amikor is sor került az Európai Unió Tunézia Task Force ünnepés megnyitására, és Szalafranka, valamint Páncéli kolléga, aki itt van előttünk, aki a magrebi delegáció elnöke, valamint Neitz asszony, aki még nincs jelen, de majd megérkezik, a liberális frakció koordinátora szintén a helyszínen jártak. Az ön, látogat, az ön támogatása, az önök országának támogatása az arab országok demokratikus átmenetét megkönnyítendő rendkívül fontos, és valamennyien nagyra becsüljük ezt a támogatást. Nem szeretnék további időt elrabolni az ön felszólalásából, hiszen bizonyos a kollégák is hozzá kívánnak majd szólni. Még egyszer nagyon köszönöm, hogy jelen van, és én is nagy érdeklődéssel hallgatom önt. Önni a szó, elnök asszony. Merci, monsieur. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani a meghívásért, ami nagyon megtisztelő hogy ellátogathatok ide a fontos szakbizottságok körébe. Svájc külpolitikájáról van szó, tehát Svájc bizonyos tagállamokkal szoros integrációt ápol, illetve egyes olyan államok, amelyek nincsenek az Európai Unióban, az elmúlt évek során számos kapcsolatot alakítottunk ki az Európai Unióval. 120 bilaterális svájci EU megállapodás van, közülük 20, kb. 20 nagyon fontos, mint a Schengeni térséghez való csatlakozás, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás, ezek a sajátos kapcsolatok nem hasonlíthatók össze semmiféle más harmadik országgal fenntartott kapcsolatunkhoz. Minden akkor is, hogyha minket az EU harmadik államnak tekint, és mi a nemzetközi politika és az Európai Unió külpolitikai területére tartozunk, amely területtel az Európai Parlament foglalkozik, és jóvá kell, hogy hagyja a nemzetközi megállapodásokat, amelyeket az EU Svájccal köt. Éppen ezért is örülök, hogy itt lehetek körükben. Engedjenek meg két előzetes észrevételt mielőtt az EU-svájci kapcsolatokba bocsájtkoznék. Először is, ez csak egy észrevétel, az nemzetközi erőviszonyok megváltozását illetően most az iparosodott országokban a növekedés 80-tól 2000-ig 60-ról 30%-ra változott, Ázsia részaránya pedig meg háromszoros zódott. Tehát a nyugat túlsúlya, dominanciája a nemzetközi viszonyokat illetően, amely állandó volt ilyen vagy olyan formában a 18. század óta, most a végéhez érkezett. Ez az első megállapítás. A második megállapítás, Jelenleg globalizált világban élünk, globalizáltak a kockázatok, a terrorizmus, mint például a járványok, az éghajlatváltozás, vagy a migrációs hullámok, és ezen kockázatokra egy állam önmagában nem találhat megoldást, akár legyen a legnagyobb világhatalom is. Éppen ezért multilaterális munkára van szüksége tekintetben, és pluralizmusra a kormányzás szintjén, illetve a megoldások szintjén, amelyeket partnerségben kell más államokkal együtt megtalálnunk. Az európai kontinens válasz ezen kihívásokra az integráció volt, az európai integráció, az egységes Európa, amely jobban meg tud felelni ezeknek a globális kihívásoknak. Svájc önmagában nem tagja az Európai Uniónak, és Éppen ezért szeretném bemutatni, hogy hogyan is küzdünk mi meg ezzel a helyzettel. Megpróbáljuk növelni befolyásunkat a világon, világban, ugyanakkor védjük érdekeinket, a biztonságot és a jólétet Svájcban, a svájci polgárok számára. Az első tengelye politikánknak az Európai Unióval való kapcsolatok, a második tengelye ennek a politikának a privilegizált partnerségek kialakítása, különösen kelet felé tekintve, és a harmadik tengely pedig Svájc pozícionálása a békepolitikában és a fejlesztési politikában. Első tengely az EU és Svájc közötti kapcsolatok. Svájc olyan európai politikát folytat, hogy egyrészt a szabadkereskedelem, az Európa Tanács, az OECD tagja, szolidáris partnerek vagyunk, például részt veszünk a gazdasági egyet és szociális egyenlőtlenségek csökkentésében az EU-n belül autonóm módon járul hozzánk, hozzá az államunk 2004 óta, 12, több mint 12 milliárd eurót fordítunk az alpeseket átszelő vasútvonal megvalósítására az észak és dél közötti vasúti forgalom megkönnyítése céljából. Hozzájárunk az EU Balkán politikájához, külpolitikai eszközünkkel Koszovóban jelen vagyunk, elnök úr említette Észak-Afrikát, ahol is Svájc az arab tavasz eseményeit rögtön követte humanitárius segítségnyújtás formájában. Most az átmenetet segítjük munkahelyteremtéssel ezen országok számára, és ösztönözzük a KKV-kat végezetül a zsarnokok vagyontárgyainak visszaszolgáltatásában is együttműködünk. Nos, ezen a területen Svájc úttörő szerepet játszik. Az Európai Unióval az imént említettem, hogy 20, 120 bilaterális egyezményünk van, és ez a sui generis rendszer, amelyet bilaterális alapon fejlesztettünk ki. Ez azt jelenti, hogy Svájc megállapodásokat köt a közös érdekeket képviselő területeken. Jelenleg vitatárgyát képezik az intézményi kérdések és új tárgyalási ciklust kívánunk kezdeni számos lényegi megállapodással kapcsolatban, mint például az elektromos áram, a szabadkereskedelmi mezőgazdasági termékek területén, Svájc részvétel a Galileóban, ezek közös érdeklődésre számot tartó témák, és ezeket szeretnénk lezárni. Az intézményi kérdéssel kapcsolatban egy szó, az EU közölte velünk, hogy azokon a területeken, ahol a Svájc hozzáfér a nagy európai piachoz, ott az európai jog jövőbeli fejleményét kell, hogy kövesse. Mi készek vagyunk erre, azzal a feltétellel, hogy országunk Svájc szuverenitását tiszteletben tartják, és ez az átvétel nem automatikus módon történik, hanem oly módon, hogy a svájci eljárásmódokat tiszteletben tartják. Nagyon kényes kérdésekről van itt szó. Svájc és az EU közötti megállapodás alkalmazásáról, itt az európai jog alkalmazásáról van szó, valamint a különbségek szabályozásáról. Jelenleg tényfeltáró megbeszéléseket folytatunk, de szeretném elmondani, hogy Svájc nagyon fontos partner az Európai Uniónak, és az Európai Unió úgy szintén fontos partnere Svájcnak. Svájc az EU második gazdasági partnere az USA után, és a második ügyfele is, az Európai Unió pedig exportunk 60%-ának fogadója, és importunk 80%-a onnan érkezik. Az EU javára van egy körülbelül 24 milliárd svájci frankos többlet a kereskedelmi mérlegben. A külpolitikában is vannak egyezések az EU-val, olyan területeken, ahol kéz a kézben dolgozunk, Ezeket a területeket az imént felsoroltam. Ami pedig a második pontot illeti, a kelet témáját. Svájc nagyon gyorsan ö, észlette azt, hogy a nemzetközi erőviszonyok megváltoztak, kelet felé tolódott el a súlypont, Számos konzulátusunk és képviseletünk van, amelyek újak ezen a területen, és 2005 óta stratégiai partnerségeket próbálunk kialakítani a kulcsfontosságú nemzetközi szereplőkkel, például az USA-val, Oroszországgal, Dél-Afrikával, Brazíliával, valamint bizonyosan elfelejtek néhány ilyen partnert. Ez a Indiával, ez a folyamat zajlik, és ezt megszilárdítjuk lépésről lépésre. A dolgokról alkotott ezen elképzelés lehetővé teszi, hogy a svájci exportot is nyomon kövessük e- különböző országokba a felsoroltak közül. Végül 63. pont, Svájc pozicionálása a béke és fejlesztési politika területén. Megpróbáltuk Svájcnak olyan helyet találni, hogy hagyományos szerepének meg tudjon felelni a semlegesség jegyében. Svájc a nemzetközi szintéren öm, érdek nélküli szereplőként tűnik fel, amely megpróbál objektív maradni, és ö, értékeléseit a nemzetközi jogra, a közös standardekre, a humanitárius normákra alapozza jelenleg amerikai érdekeket képviselünk Iránban, grúziai érdekeket Oroszországban, orosz érdekeket Grúziában, mediációt végeztünk Örményország és Törökország között, annak érdekében, hogy ezen két ország között a kapcsolatok normalizálódjanak. Aláírták a Zürichi protokollt 2009-ben ez a két ország, és jelenleg mediátorként ténykedünk Grúzia és Oroszország között, annak érdekében, hogy Oroszország csatlakozzon a WTO-hoz. Vannak más mediációs folyamatok is, amelyek zajlanak. Svájc különleges szerepét emelném ki még közel-keleten, ahol is Svájc nem stratégiai szereplő, hiszen ott az EU-nak más szerepe van, az EU stratégiai szereplő, a kvartett tagja, Svájc pedig nem. Mi a közel-keleten a szerepünket a nemzetközi jog, a humanitárius jog betartatásával azonosítjuk, felvetjük a nemzetközi jog megsértésével kapcsolatos eseteket, és támogató szerepet is betöltünk ezért támogattuk a civil az izrael és palesztin civil társadalom közötti virtuális megállapodás létrejöttét. A Genfi kezdeményezés a neve ennek a megállapodásnak. Az utolsó mellékletben jelent ez meg a régió biztonságára vonatkozóan ezen a nyáron. Ez egy olyan dokumentum, amely nagyon valószínűleg 80-90 százalékban tartalmazza azokat a megállapodásokat, amelyek majd a béke megállapodás részét képezik. Jobban ismerik önök a közelkelti problémákat. Ez főleg abban áll, hogy egy tárgyalóasztalhoz kell ültetni a részes feleket. Nos, elnök úr, szeretném meghallgatni a szakbizottság tagjainak véleményét, és nem szeretném túlságosan hosszúra nyújtani a beszámolómat. Nagyon szívesen visszatérek a tagokat érdeklő kérdésekre. Grazie. Presidente, abbiamo un certo numero... Köszönöm, elnök asszony. Számos kolléga kért szót. Elsőként Svoboda úrnak adom meg a szót, tessék. Danke, Herr Präsident. Danke. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a jelenlegi céljaik bemutatását. Osztrák Ként szomorú vagyok, hogy Svájc nem tagja az Európai Uniónak. De nem szeretnék különösebb kijelentéseket tenni. Két dolog érdekel. Hol látja a legnagyobb játékterét annak, hogy a kapcsolatok szorosabbá váljanak Svájc és az Európai Unió között? Hol képzelhetőek el még lépések, ahol még tenni lehetne? én tapasztaltam, hogy a svájci politikát illetően pozitívak, nagyon aktívvá vált Svájc, és az Európai Unióval sok közös pontot találok Svájcban. Van elképzelés önnek arról, hogy mik lehetnek a következő lépések. Egy érzékeny téma a következő, a bank titok. Egy olyan országból érkezem, ahol mindig is eh, büszkék voltak a banki titokra, nekem itt más a véleményem. Az ön kollégája tárgyalt egy eh, megbeszélés Németországgal, Nagyon sokan Görögországban úgy gondolják, hogy a szegényeknek több adót kell fizetniük, kevesebb bevételük van, és a, drá, a gazdagok már így is sok vagyont mentettek át Svájcba. Azt gondolom, hogy a banki titkok, a banki titok a gazdagokat védik, az ő üzelmeiket, és megvédik őket az adófizetéstől. Ez pedig nem igazságos. Ön hogyan látja ezt? Mit tud ön mondani a görög érveléssel szemben? Igaz-e az, hogy a görög gazdagok vagyonukat Svájcba vitték, hiszen ez egy olyan kérdés, amit az Európai Unió polgárai mindig újból és újból felvetnek. Szívesen meghallom. Köszönöm Svoboda úr. Pancieri úrnak rövid idő múlva el kell hagyni a ülésünket, ezért noha ugyanaz a frakcióhoz tartozik, mint Svoboda úr, mégis rögtön neki adom meg a szót. Tessék, Pancieri úr. Szocialista és demokrata frakció. Szocialista és demokrata. Io parlo a nome dei socialisti, lui che ha parlato. Én a szocialisták nevében szólnék, miközben Svoboda úr a demokraták nevében beszélt. Grazie, grazie. E, Köszönöm, üdvözöljük elnök asszony. Két kérdésem lenne önhöz. Azért is mert nagyon szívesen láttam önt vissza a tuniszi találkozó után néhány héttel ezelőtt. Ön már hajlandóságára úr tett tanúbizonyságot, hogy együttműködést biztosít az, az észak-afrikai átmeneti folyamatokat átélő országoknak, és nem csupán humanitárius segélyek formájában, hanem olyan formában is, hogy a különböző országokba kivitt vagyontárgyakat visszaadják, ugye itt azokról a rezsimekről van szó, amelyek autoritár rezsimek voltak ezekben az országokban itt nem elég a hajlandóságot kinyilatkoztatni. Mihez van itt szükség? Egy megfelelő jogalkotási folyamatra van talán szükség az ön ö, országában, és milyen, hol tart ez a jogalkotási folyamat, hogy felgyorsítsák a vagyontárgyak visszaszolgáltatását ezeknek az országoknak, amelyeknek valóban nagy szükségük lenne erre a vagyonra. A második kérdésem pedig, ön tudja, hogy az egyik fontos téma a déllel való szomszédságpolitika tekintetében a mobilitás. Szeretném tehát megkérdezni öntől, hogy fenntartva ugyan saját országa szuverenitását és autonómiáját, amelyet sokszor hangoztatnak. Nos, kérdés az, hogy Svájc késze arra, hogy az Európai Unióval együtt, ismétlen fenntartva saját előjogait, késze arra, hogy részt vegyen egy új mobilitási folyamat létrehozásában a földközi tenger déli országaira irányulóan. Annak érdekében, hogy elkerüljük, hogy nem koordinált módon történjen a beáramlás, a bevándorlás kezelése. Tehát az Európai Unióval együtt kellene megvitatni a földközi tenger déli térségi ről felénk irányuló mobilitás témáját. Elnök, köszönöm, Panceri úr. Rögtön meg is adom a szót az asszonynak, hogy mozgalmasabb legyen eszmecserénk a szakbizottsági tagokkal, tessék asszony. Köszönöm, elnök úr. Svoboda úrnak és Panceri úrnak válaszolnék az Észak-Afrikára irányuló kérdésre általános értelemben, és aztán részletekben visszatérek a zsarnokok vagyontárgyaira. Nos, ami az észak-afrikai kérdést illeti, az a forradalom, amely lejátszódott a földközi tenger déli részén, az ránk is kihat, mint ahogyan kihat az Európai Unióra is, és ez a ezt a kívást a lehető leggyorsabban kezelni kell. Svájcok nem voltak túl jó viszonyai, kapcsolatai a tunéziai rezsimmel, ben, Ilavi, ben Alival, megengedtük magunknak, hogy több alkalommal is kritizáljuk ezt a rendszert, például a véleménynyilvánítás szabadságát 2005-ben, és ez nagyon negatív reakciókat eredményezett a tunéziai államhatalom részéről Líbiával, nem létező viszonyaink vannak, nagyon rosszak, talán a két svájci túlsz sorsát nyomon követték, akiket Líbiában tartottak fogva. Itt a kereskedelmi és humanitárius kapcsolatok tényleg szinte nulla szintre süllyedtek. Nos, ez az ok, ami miatt nagyon gyorsan cselekedtünk, reagálva ezekre az eseményekre Tunéziában, Egyiptomban, illetve Lu- Líbiában és nem csupán humanitárius segély formájában, hanem az átmenethez is segítséget nyújtunk, valamint munkahelyeket teremtünk, és foglalkozunk a zsarnokok vagyontárgyainak kérdésével is. Miért is? Azért, mert Svájc úgy véli, hogy ez a, ezek a vagyontárgyak nem az ő tulajdonuk, a lehető leghamarabb vissza kellett szolgáltatni azon lakosságnak, amelyhez ezek valóban tartoznak. Ez egy új magatartás Svájc rész részéről, de már úttörő magatartást tanúsítottunk a vagyontárgyak visszaszolgáltatásában korábban is. Egyrésztről van egy törvényünk a pénzmosásról, ez a lehető legsz, egyik legszigorúbb ilyenfajta törvény, és van egy megelőző pillére ennek a törvénynek, a bankok, a pénzügyi közvetítők nem csupán, hogy ismerniük kell a szemla számla tulajdonosok nevét, hanem a gazdasági jogaikat is, és az nem mindig könnyű. A gyanút azonnal be kell jelenteni, és megfelelő intézkedéseket kell fogadnot, foganatosítani. A második dolog a blokkás, az elkobzás és a pénz visszaszolgáltatása. A Bennali, a Mubarak és a Kadafi rezsimek keretében ezen pénzeket nagyon gyorsan leblokkoltuk, tehát nem lehetett ezt más pénzügyi központok felé áthelyezni. Amint blokkoltuk ezeket a pénzeket, az azt is jelenti, hogy ezeket ö, igazságszolgáltatási keretben kezeljük, és aztán elkobozzuk, majd visszaszolgáltatjuk, jogállam vagyunk, és ez az eljárás több időt vesz igénybe, mint néhány hónap, és itt van a nehézség ezen a területen Tuniszba utaztam az EU-Tunézia Task Force, Task Force keretében, és így Svájc megpróbálta felmérni, hogy hogyan tudjuk felgyorsítani ezt a folyamatot annak érdekében, hogy a Svájcban vagy más országban leblokkolt pénzek a lehető leghamarabb visszakerülhessenek az érintett országba elfogadtunk egy törvényt az, az elkobzott pénzek ö, gyors visszaszolgáltatása esetében. Tunézia nem tartozott ebbe a körbe, egy igazságszolgáltatási kérelemmel élt Svájc felé, és együttműködtünk Tunéziával annak érdekében, hogy ezt a, ennek a kérelemnek helyet tudjunk adni, és a partnerség meggyorsíthassa ezeket a folyamatokat. Ennek ellenére hosszú ez a folyamat, és az egyik módszer, amivel valóban felgyorsíthatnánk ezeket a folyamatokat, ez az lenne, hogy az SBT határozatával elkoboznánk ezeket a vagyontárgyakat, és aztán visszaszolg, ez lehetővé tenni a későbbi visszaszolgáltatásukat. Líbia esetében ez nem így van. Az államhoz tartozó vagyontárgyakat azonnal vissza tudjuk szolgáltatni az ENSZ határozat nyomán, hiszen vannak ENSZ szankciók, és ez egy libiai határozat is, viszont Tunézia és Egyiptom esetében ez nem így van, ott a dolgok felgyorsítása ugyanazon a módon történik, mint amilyen utat választottunk Líbia kapcsán. Ez azt jelenti, hogy ott szintén egy határozatra lesz szükség, amely lehetővé teszi a vagyontárgyak elkobzását, majd visszaszolgáltatását. De Svájcnak nincs érdeke abban, hogy ezeket a pénzeket a politikailag kitett emberek vagyontárgyait Svájcban tartsa, tehát ezen a területen úttörő szerepet játszunk. 5 milliárd frankot szolgáltatunk vissza az eredeti államoknak, 1,7 milliárdot Svájc, és a legnagyobb összeg az Abassa alap volt Nigériába, ahol is 800 millió dollárt szolgáltattunk vissza. Ez tehát a zsarnokok pénznek visszaszolgáltatását illetően, és észak-afrikai felépésünkre vonatkozóan Szvoboda úr vetett fel egy kérdést. Ön azt kérdezte tőlem, hogy milyen területeken tudnánk jobban együttműködni az Európai Unióval a külpolitika területén már ö, választottam az Észak-Afrikára vonatkozó kérdésre, elmondom még, hogy Balkánon is, nyilvánvalóan van egy létező partnerség, Svájc része az EULEX-nek, a koszovói speciális ö, missziónak, egy nagyon nagy balkáni közösség él Svájcban, és ez magyarázza Svájc érdeklődését Európa ezen régiója iránt, illetve tevékenységünket ebben a régióban, ahol együttműködünk az Európai Unióval. Tehát összefoglalva Svájc európai politikáit folytat, noha nem rész az EU-nak, és szomszédságpolitikát is, mint Észak-Afrika, vagy az olyan országok, mint Ukrajna, vagy egyéb országok vonatkozásában, amelyek az Európai Unió határain helyezkednek el, az európai kontinensen. Azt hiszem, hogy érdekeink az EU-val egybeesnek, és együttműködünk vele ezeken a területeken. Egy másik kérdés vetődött fel a banktitokra vonatkozóan engedje meg, hogy még egyszer elmondjam, hogy nincs érdekünk abban, hogy Svájcban tartsunk vagyontárgyakat és tőkeállományt, amelyet megpróbálnak az adott ország adóhatóság elől Svájcban menekíteni. Ezért fogadtuk el az OECD szabványait 2009-ben, az adóügyi információk cseréjére vonatkozóan, és ezért folytatjuk ezt a politikát, például a kettős adóztatás elleni megállapodások elfogadásával számos országgal, jelenleg több mint 31 ilyen megállapodásunk van, amelyeket kiigazítottunk az új normák fényében, tehát az információcsere az adó elkerülés esetén is megvalósul, e, korábban ez nem így volt. Ami pedig a forrás, a szabad forrásadót illeti, mely megállapodást Svájc kötött Nagy-Britanniával, illetve Németországgal. Nos, Svájc és Svédország a saját pénzstratégiáját alkalmazza, és ez a két megállapodás azzal a közös vonással bír, hogy a kamatadóztatástól ellen kamatadóztatástól eltérően EU és Svájc között, amely egy 35%-os levonás az adóztatás előtt. Nos, a forrásadó egy végleges adó ezzel ellentétben, tehát egy olyan adó nem, amely a tőkenyerességet, az osztalékot adóztatja meg. Itt egy szélesebb körű bevételről van szó a megtakarítások adóztatásáról, és itt a cél az, hogy megakadályozzuk, hogy egy adófizető az Európai Unió vagy egy másik ország polgára, amelynek vagyontárgyai vannak, tehát meg akarjuk akadályoztatni, hogy or- meg akarjuk akadályozni, hogy ország adózása alul kibújjon Svájcban tárolva vagyontárgyait. Tehát ugyanaz az adókulcsa adóztatjuk a vagyontegyeit, mint a származási országban. Felvetődött Görögország kérdése ez, ebben az összefüggésben. Görögország érdekelt abban, hogy egy ilyenfajta megállapodást kössön Svájccal, és mindig is azt mondtuk, hogy készek vagyunk arra, hogy azokkal az országokkal tárgyaljunk, amelyek ilyenfajta megállapodásokat kívánnak kötni. Még egyszer, tehát nincs érdekünk abban, hogy az adó elkerülést favorizáljuk, vagy elősegítsük, bármilyen országról legyen is szó, és a forrásadót illetően ezek a megállapodások egyrésztről a múltbeli problémákat is rendezik, de a jövő is tekintenek, hiszen kompatibilisek ezek a megállapodások az adófizetéssel és a magánélet védelmével, amelyhez Svájc nagyon fontos érdekeket fűz. Talán a kül politikai szakbizottság elnök asszonya kiegészíteni ezt. Von meiner Seite Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, én is nagyon örülök arra, hogy erre az eszmecserére ma sor kerülhetett. És röviden kitérnék arra, hogy hogyan lehetne javítani az együttműködést Svájc és az Európai Unió között. Először is hangsúlyozni szeretném azt, hogy a Nemzeti Tanács Külpolitikai Szakbizottsága rendszeresen foglalkozik eh, európai politikákkal. Az európai politikák külpolitikai prioritásaink közé tartoznak, és a parlament ezt szorosan figyelemmel követi. Két lehetőségét látom annak, hogy hogyan lehetne még szorosabbá tenni az együttműködést Svájc és az Európai Unió között. Mint ahogy eh, elmondta a Svájci Államszövetség elnöke, ma ez az együttműködés már most is nagyon intenzív. Vannak gazdasági akadályok, hiszen Svájc harmadik országnak számít, nem része a belső piacnak, nem tartozik a Vámunióhoz, saját pénzneme van, de nagyon szoros a gazdasági együttműködés. 60%-a exportunknak az Európai Unióba megy, és és az import 80%-a az Európai Unióból származik. Szektoriális eh, eh, piacnyitásokról tudtunk megállapodni egyenlőre, és vannak eh, még olyan területek, ahol arányos piacnyitást tudunk megvalósítani, amelyek mind az Európai Unió, mind pedig Svájc érdekében állnak. A második lehetőség a javított, szorosabb együttműködés megvalósítására a a politikai és intéz, intézményi együttműködés, mint eh, az elnök azt megemlítette, a külpolitikában, harmadik országokat illetően, a válságrégiókban is együtt dolgozunk az Európai Unióval, és nemzetközi szervezetek keretében, nemzetközi eh, politikákban is együtt működünk. Az Európai Parlament a demokratikusabb szerepet tölt be, és éppen ezért az intézményi együttműködést is jó lenne erősíteni parlamentjeink között. Elkezdődött az intenzív együttműködés a de- delegációk között, az Európai Parlament, illetve a Svájci Parlament delegációja között, és én ezt egy nagyon értékes lehetőségnek találom annak érdekében, hogy a kölcsönös megértést és a párbeszédet erősítsük. Köszönöm. Euh, Elfelejtettem válaszolni a kérdésre a mobilitási folyamatra vonatkozóan. A Schengeni térség része vagyunk, úgy szintén a Dublini Egyezmény része is, és euh, az igazságügyminiszterek tanácsában zajlott vita során Svájc álláspontja megegyez, egyezett a tagállamok nagy többségének álláspontjával mindenféle szélsőséggel szembe helyezkedünk. Elnök Danzsan úr következik, a Biztonság és Védelmi Albizottság elnöke. Elnök asszony emlékeztetett arra a szerepre, amelyet országa játszik a mediáció területén, itt feszültségek, konfliktusok, válságok megoldásáról van szó európai területen is, említette a Balkánt, említette a kaukázusi szerepvállalásukat is, ez egy nagyon érzékeny régió. Két kérdésem lenne egyrésztről, mi a megítélése azon lehetőségevel kapcsolatban, hogy Oroszország és Grúzia között újra párbeszédet hozzunk létre, amely jelenleg némileg csekély, és másrésztről a Balkánt tekintve mindkét félnek érdekes pontjai vannak. Hogyan lehet ezt az Európai Unió otthoni tevékenységével összekapcsolni, tehát Svájc az európai diplomáciában felolvad, úgymond, vagy pedig van egy speciális csatornája, amelyet az Európai Unió rendelkezésre bocsát ebben a kontextusban, tehát hogyan tudja ezt a mediációt elképzelni. Elnök, köszönöm, Danzsan úr, Lunacek asszony kap szót. Merci, Monsieur le Président, et aussi de moi, Madame bienvenue de part du groupe Vert. Köszönöm szépen, én is a uh, zöld frakció részéről most németül fogok szólni. Hm, auch aus einem Nachbarland wie Kollege Svoboda, nämlich aus Österreich. Én is Ausztriából érkeztem, mint Svoboda képviselő zöldek képviselője vagyok, és én is örülnék annak, osztrákként és zöldként, hogyha saját szagja lenne az Európai Uniónak, de tudom, hogy ez egyelőre csak kívánság, lehet, hogy egyszer majd ez sikerül valóra váltani. Nem értem pontosan azt, hogy Svájcban miért vannak olyan sokan azok, akik nem akarnak bele eh, szólni a dolgokba, és nem akarnak eh, beszállni a közös fizetésbe. Elnök asszony, külpolitikai kérdésekre szeretnék kitérni, illetve a banktitok kérdésére. Ön említette a Nyugat-Balkánt, én itt nagyra értékelem Svájc e, bekapcsolódását az EULEX munkájába, jelentéstevője vagyok Koszovónak ebben a parlamentben, és tudom, hogy Svájcban jelentős a koszovói albán közösség, ezt pedig nagyra értékelem. Az Európai Unióban a van problémánk, hogy nem az összes tagország ismerte el Koszovó függetlenségét saját kisebbségeik miatt. Ön nem Európai Uniós tagországként látja a lehetőségét annak, hogy kiálljanak amellett, hogy jó lenne az, hogyha Koszovó függetlenségét szélesebb körben el tudnák fogadni az országok, ami a dél-kaukázusi térséget illeti, Don Jean kolléga erre kitért. Véni asszony, Seci szakértő munkáját a görög, grúziai orosz konfliktus után nagyra értékeltem, és a fegyveres konfliktusok előterére is ki kell nézni ki kell térni, ahol az agresszió gyűlölet erősödik, eh, ott nagyon eh, jó lenne meglátni azt, hogy itt már előzetesen tehetünk valamit. És a, a Genfi megbeszélések hogyan járhatnak hozzá a megoldáshoz, ami a banktitkot illeti. Ön elmondta azt, és én ezt nagyra értékelem, hogy Svájc úttörő szerepet uh, szeretne betölteni, a pénzmosás elleni törvényt és megemlítette, és azt is megemlítette, hogy Svájc nem szeretné azt, hogy azoknak a pénze, akik a saját országukban nem fizetnek adót, pénz, a pénzüket Svájcban gyűjtögetnék. Ami Görögországot illeti, uh, illetve a görög kormány köréből is hallottunk olyat, hogy 200 milliárd eurónyi pénz, görögöktől származó, gazdag görögöktől származó pénz van svájci bankokban. Ezek után nem fizettek Görögországban adót. Ön elmondta azt, hogy a forrásadó törvényt eh, Görögországgal egyeztetni, illetve ennek a törvénynek a módosítását. Azt gondolom, hogy eh, ez sokáig fog tartani, és ön milyen lehetőségét látja annak, hogy eh, a súlyos válság tükrében milyen lépéseket tudnának megvalósítani, mielőtt egy megállapodás születik, hogyan tudnák biztosítani azt, hogy ez a pénz, amit, amit nem adóz, adtak, és svájci szemlékon van görög vagyonosok pénzei, hogy ez hozzáférhetővé váljon, és ne a svájci bankokban pihenjen. Köszönöm, csak asszony. Rübig úr kap szót, a svájci delegáció alelnöke. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, szeretnék köszönetet mondani a mai találkozóért, és elnézésüket kérem előre is. De úgy gondolom, hogy a hosszú távú kapcsolatok kapcsán nagyon fontos az, hogy újabb előrelépéseket érjünk el, és Svájc mindig is jó példa volt Európa számára 26 kantonnal és három különböző nyelvvel. Sok éven át nagyon jó úton haladt, és az Európai Unió 27 tagállammal és 23 nyelvvel hát elmondhatom, hogy sokat tanultunk Svájccal, és a jövőben is sokat fogunk tanulni Svájctól. Például az ÁFA esetében ez egy nagyon modern rendszer, ami önöknél van, és az Európai Unió profitálhatna ebből, vagy akár az UBS szanálása kapcsán is tanulhatna az Európai Unió. Ez számunkra bizonyára példaértékűre lesz. Szeretnék köszönetet mondani azért az energiáért, ahogy az Iránnal felvett kapcsolatokat tartják. Nagyon jó az, hogy pozitív erők is vannak Irában. Úgy gondolom, hogy pozitív stratégiákat tudunk kifejleszteni ezért úgy gondolom, hogy az energia területén is jó lenne az, hogyha ha Svájc csatlakozna az ESZA-hoz, az európai szabályozásokhoz, az ESZA felel azért, hogy az Európán átmenő vezetékeket jól használják fel a jövőben, és a tárolási kapacitás Svájcban nagy ösztönző, nagy ösztönzés annak irányába, hogy a lekapcsolt atomerőművekkel eh, szemben eh, fel lehessen lépni. De beszélhetnénk az Erasmus Mundus programról is, a nemzetközi együttműködéssel, eh, vagy arról, hogy hogyan lehetne növelni a kutatói központjaikkal az együttműködést. Többször jártam Svájcban, és többször vitáztam önökkel, elmondhatom, hogy ez nagyon fontos számunkra, és még intenzívebb együttmunkodat is szeretnék látni Svájccal. Grazie, onorevole Rubik. Köszönöm. Rubik úr, Szalafranka úr következik. Gracias, eh, señor presidente. Eh, bienvenido. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Üdvözlöm Önt itt, elnök asszony. Először is szeretném eh, elmondani, hogy mennyire örülök annak, hogy itt van, és örülök annak is, hogy ott lehettem a Task Force eh, létrehozásánál, a tunéziai Task Force létrehozásánál, és eh, azt is láttam, hogy Írország is pozitívan járult hozzá a pénzmosással eh, kapcsolatos fellépéshez. Úgy gondolom, hogy mindenképpen konstruktív módon járnak el. Nagyon sajnálom azt, hogy elkéstem az ülésről, más jellegű kötelezettségeim is voltak, de úgy vélem elnök asszony, hogy Svájc mindenképpen elkötelezett partnere az Európai Unióba, az Uniónak abban, hogy közösen oldjuk meg a világ problémáit, gondolok itt a hitelválságra, adósságválságra, a terrorizmus leküzdésére, a digitális világ kihívásaira, de gondolok itt arra is, hogy hogyan lehetne például Kolumbiában békés megoldást találni. Svájc nagyon sokat segített ebben, de sokan segített Svájc a terrorizmus leküzdésében és a környezetvédelem területén is. Svájcnak fantasztikus hagyományai vannak, és vannak más aspektusok is. Ha megnézzük a globális perspektívát, a biztonság, az energiállátás biztonsága és más téma elmíthető itt, vagy akár az integráció is. A Svájc a Schengeni övezethez tartozik, tehát eh, láthatjuk közösen a demográfiai fejleményeket is, és eh, az egyetlen dolog, elnök azt, amit szerettem volna elmondani, ezt baráti jelleggel mondom, és úgy gondolom, hogy ez kölcsönösségen alapul, úgy gondolom, hogy bizonyos posztokhoz való hozzájárulásnál a nemzetközi szintéren úgy ügyelnünk kell arra, hogy ne kerüljünk egymással harcba. Ezt azért mondom, mert eh, a korábbi belga külügyminiszter is eh, szeretett volna egy nemzetközi szervezet élére kerülni, de végül is a svájci jelölt nyerte meg ezt a posztot. Összességében köszönöm ennek elnökasszony az elkötelezettségét, és Tunéziában abszolút pozitív tapasztalatokat szereztünk, és nagyra értékeltük a segítségüket az átmeneti folyamatok megoldásában. Köszönöm Franka úr. Schwab úr zárja a vitát. Ja, vielen Dank, Köszönöm szépen, elnök úr! Először én is köszönetet szeretnék mondani Kálmirej elnök asszonynak, és köszönjük, hogy eljött az Európai Parlamentbe. Ezzel azt fejezi ki, hogy az Európai Parlament eh, egyre inkább a teljes jogú jogalkotó szerepében van, és eh, ön is nagyon komolyan veszi a feladatait. Az integrációnál a külügyi bizottság eh, szerepe jelentős, és lehet, hogy és politikai jellegű munkát végez a külügyi bizottság, ami a bilaterális kapcsolatokat illeti Svájc és az Európai Unió tagországai között. Éppen ezért örülnék annak, hogyha Kálmirei asszony legközelebbi látogatásokon más szakbizottságokba is ellátogatna. Svájc nem tagja a belső piacnak, Ön ezt mondta, és én ezt nagyon merész kijelentésnek tartom, hiszen hogyha a gazdasági, nem a jogi, de a gazdasági összefonódásokat nézzük, akkor joggal állíthatjuk azt, hogy Svájc az egyik legintenzívebb, illetve legagilisabb tagja a belső piacnak. Ehhez gratulálni szeretnék, és remélem, elnök asszony, hogy ez a jövőben is így marad, illetve tovább erősödik. Azt gondolom, hogy ebből politikai kötelezettségek is származnak, ez nem mindig könnyű az önök politikai rendszerében, ennek különböző nehézségei vannak, de nem lenne jó azt a benyomást kelteni, mint a Svájc nem lenne e, része a belső piacnak, ennek pont az ellenkezője igaz, de ezt politikailag Svájcban is e, képviselni kell, és Európában is. Örülnék, hogyha ezt magával tudná vinni. Köszönöm. Köszönöm, Schwab úr. És most megadjuk a szükséges időt az elnök asszonynak, hogy számos kérdésre válaszol, amelyeket meghallgattuk Gönni Asszó elnök asszony. A béke politikával kezdeném, valamint a mediáció kérdéskörével. A Grúzia és Oroszország közötti kapcsolatok megítélésre vonatkozóan tettek fel nekem kérdést mediátorként járunk el, objektív módon két fél között közvetítünk, mediátorok vagyunk Oroszország vto hoz való csatlakozása folyamatában. Ez nem egészen egyszerű kérdés, hiszen itt ellenőrzési és áru továbbítási eljárásokat kell találnunk, amelyek semlegesek, el tudják képzelni Abházia és Délosszétia problémáját ebben az összefüggésben. Tehát a nehézségekre való tekintettel tudom megítélni mediátori szerepünket ebben az ügyben, és el kell, hogy mondjam, hogy a nehézségek nagyon nagyok, és a részes felek elég érzelmi töltetű reakciókkal élnek ezekre a problémákra. A mediációt, a közvetítést a két fél kérte tőlünk, soha nem avatkozunk be anélkül, hogy a mindkét fél ne kérne minket erre. Tehát saját kezdeményezésünkre, saját szándékunkra soha nem végzünk közvetítést, mindkét félnek egyet kell érteni azzal, hogy ezt mi végezzük jól ismerem a két felet, nem akarok kommentárral élni a ö, politikai pozicionálásukra vonatkozóan, mediátor is szerepem semlegességre kötelez, remélhetőleg kielégítő eredményre jutunk. A kompromisszumok érdeme az pontosan, hogy egyik félnek sem szolgálnak teljes megelégedésére, de remélhetőleg a kompromisszumnak köszönhetően Oroszország csatlakozik majd a WTO-hoz. A mediációt illetően nincsenek külön ö, együttműködéseink az EU-val, sem a Görögország, sem Oroszország nem kéri ezt tőlünk egyelőre mediátorként dolgozunk a két fél között, de az nemzetközi szereplőket tájékoztatjuk az eredményekről, és az Európai Uniót is az erőfeszítésekről és az ügy előrehaladásáról, hiszen az EU szintén tárgyal Oroszországgal kereskedelmi témákról, annak érdekében, hogy Oroszország csatlakozzon a WTO-hoz. A másik folyamatot illetően vehetem Örményország, Törökország példáját, mindig van kapcsolat európai partnereinkkel, tájékoztató jellegű ez a kapcsolat, éppen azért, mert itt nem az Európai Unió vagy az USA megbízásából cselekszünk, hanem azon pártok megbízásából, amelyek egymásra szemben állnak egy adott ügyben. Koszovó kérdését illetően, illetve a Balkán kérdését illetően az EULEX-ben részt veszünk Koszovóban, a KFOR-ban úgy szintén. Ez azon kevés országok egyike, ahol Svájc él hadseregével, használja a hadseregét, és Koszovó egy olyan szintér, ahol megakadályoztuk 200 katona, katonát, ahol 200 katonából álló kontingensünk van, a másik helyszínen kevesebb a kontingensünk, a koszovói közösségi erő és Svájc voltak az elsők, akik akik előmozdították hogy noha nem sikerült az emberi jogok és a jogállamiság területén előrelépni, és hogyha az emberek nem motiváltak ezt megtenni, akkor nincs, nem lesz olyan státusz, amit elismernek. Tehát Koszovóban, az, e- hogyha az emberi jogok és a jogállamiság helyzete nem felel meg a mi standardünknek, ez bizonyosan igaz, de legalább van egy partnerünk, amelyel eszmét cserélhetünk, amelyel az EU is eszmét cserélhet, jelen vagyunk, tehát ebben az országban, és igaz, hogy ez mindenféleképpen előny ebben a bizonytalan helyzetben, amely továbbra is uralkodik. A banktitkot illetően, hölgyem, 200 milliárd, ami elhagyta Görögországot, az nem feltétlenül Svájcba jutott, gyakran túlértékelik azt, ami a svájci... Encore une fois, nous sommes prêts à entreprendre des discussions avec... Svájci széfekben találhatóak. A forrásadót illetően ugyanolyan modellt követve Németországgal és Nagy-Britanniával kötöttünk megállapodást. Ugyanez a modell képezheti vita alapját, amikor más országokkal kötünk megállapodást, nem csupán EU-s tagállamokkal, hiszen mások is érdeklődhetnek egy ilyen fajta rendszer iránt. Az integrációs folyamatra vonatkozó kérdést, illetően Rübig úr, köszönöm, hogy észrevételezte, hogy az integrációs folyamat, amely az EU-ban zajlik, ez egy olyan integrációs folyamat, amely 720 éven keresztül zajlott és létrehozta Svájcot, végül is a kantonokból, amelyek a 19. század közepéig független államok voltak. 250 éves a svájci valuta, hiszen egyébként a, katonáknak, a kantonoknak volt vámjoguk, és ez, ezek a jogok egyre inkább szövetségi szintre kerültek, és ezt a modellt az EU-ban is integrációs modellnek tekinthetjük. Az Európai Bizottság mm, rotációs rendszerrel rendelkezik, az elnökséget illetően ez összevethető a szövetségi, a svájci szövetségi tanács rotációs rendszerével. Ami pedig az energia kérdését illeti, az energia területén jelenleg tárgyalunk az Európai Unióval az elektromos áram kérdéséről, az elektromos áram áthaladása, a megújuló energia áthaladása, az energiaellátás stabilitása kérdéseiről, hiszen Svájc, Észak- és Dél-Európa között az elektromos áram áthaladása szempontjából tranzitország, az Európai Unió és Svájc egyaránt érdekeltek ezen megállapodás megkötésében. Ugyanakkor egy ilyen megállapodás megkötése nem mondanám, hogy fékeződik, de valamennyi késedelmet szenved intézményi kérdések okán. Valaki önök közül említette, Schwab úr, hogy Kicsit merész volt azt mondani, hogy Svájc nem tagja a belső piacnak, Svájc nem tagja valóban, elgazati hozzáféréssel rendelkezik ez a piachoz, tehát olyan területeken, amelyek valamilyen megállapodás által fedettek, de nem általánosan. Ez a bilaterális mód, az ágazati bilaterális megállapodások módszere, csak azokon a területeken van partnerségünk, amelyeket ezek a megállapodások lefednek. Például van egy partnerség adóügy területén, a, például a megtakarítások területén, vagy a bevándorlás területén, a Dublini Egyezmény által lefedett területen, a piachoz való hozzáférés területén bizonyos területeken, mint a mezőgazdasági piac, és csak azokon a területeken, amelyeket egy adott megállapodás lefed, tehát nem általános hozzáférésünk van. E, a Svájc nem tagja az EU-nak, és az a bilaterális módszer azt eredményezi, hogy nehéz elképzelni, hogy Svájc egy általános hozzáférés kompenzációjaként automatikusan átvegye az európai joganyagot. Van természetesen érdekünk abban, hogy intézményi vitát folytassunk, hiszen ez Svájc számára lehetővé teszi, hogy kapcsolatainkat egyszerűsítsük, hiszen nagyon nehezen kezelhetőek már ezek. Sok vegyes bizottság, albizottság dolgozik ezen, így tehát nagy a veszély, hogy valahogy elveszítjük szem elől a célt, és ezen bilaterális megállapodások kezelése kikerül a hatáskörünk alól. Tehát most tényfeltáró vitákat folytatunk intézményi kérdésekben az Európai Bizottsággal, Barózó úr és jó magam megállapodtunk abban, hogy közösen és koordináltan közelítünk ezekhez a témákhoz, az intézményi kérdéseket is beleértve, és ezeket a kérdéseket ugyanazon a csomagon belül, egy harmadik bilaterális tárgyalási csomagon belül kell megtárgyalni az EU és Svájc között. Még egyszer ismétlem, hogy Svájc számára a privilegizált partnerség az EU-val az fontos, hiszen önök a mi fő gazdasági politikai partnerünk, az a kívánalmunk, hogy ezeket a kapcsolatokat erősítsük, dinamizálni, erősíteni kell a bilaterális megközelítési módot, és ez azon tárgyalások révén történik majd, amelyek nem lesznek egyszerűek sem az Európai Unió, sem Svájc számára, de szándékunk az, hogy konstruktívan lépjünk fel ebben a partnerségben az Európai Unióval. Ami a szomszédság politikáját illet, problémáját illeti, ez igaz, ez létezik, szomszédok között gyakran vannak problémák, itt megint csak a munkacsoport keres megoldás, gyakorlati megoldásokat a szomszédsági problémákra, amelyek felvetődhetnek. Van egy háromoldalú munkacsoport, és itt a kauciós kérdésekre is fogunk majd megoldást találni ahogyan ezt a szomszédországokkal tegyük, tesszük. A svájci vállalatoknak nagyon nehéz olasz területen vagy francia területen fellépni a szabad mozgás akadályai miatt, tehát erre mindenképpen megoldást kell találni, akár egyik, akár másik irányban a személyek szabad mozgását érintő kérdésekkel kapcsolatban szólnék még egy szót. Svájc népszavazás után elfogadta a szabad mozgás egyezményét a személyekre vonatkozóan. Svájc ezt akarta, elfogadta tehát a szabad mozgásra vonatkozó egyezményt kísérő intézkedésekkel, amelyek az EU-beli Svájcban dolgozó személy számára ugyanazokat a bér és munkafeltételeket biztosítják, mint a Svájcban uralkodó feltételek, hogy ne valósuljon meg bérdömping. Noha vannak nehézségek, egészen bizonyosan ismerik ugyanezeket a nehézségeket az Európai Unió tagállamai között is. De Svájc helyzete mindenféleképpen sajátos nagyszámú bevándorló telepszik le, dolgozik Svájcban. 2009-ben 4000 ezren jöttek németek havonta a Zürichi régióba, és jelenleg 250 ezer személy van az EU-ból, akik ö, minden reggel EU-s tagországokból jönnek Svájcba dolgozni, nagyon nyitottak vagyunk, de azok a kísérő intézkedések, amelyeket elfogadtunk, amikor a szabad mozgásról szóló megállapodást elfogadtuk, az nagyon fontos ahhoz, hogy ezt a, ezeket a, ezt a külföldi munkaerőt elfogadja a svájci lakosság, amelyre szükségünk van, de egyeseket ez el, hiszen a helyi munkaerő ö, nem, nem legális konkurenciáját látják bennük. Svájc mindig konstruktív ezen partnerségekben, és azt hiszem, hogy leülünk majd tárgyalóasztalhoz, Németország és Svájc között is megvalósult ez, és ilyen módon szabályozni tudjuk ezeket a problémákat gyakorlati intézkedések révén. Azt hiszem, hogy válaszoltam, talán Mark Vardel asszony talán hozzá kíván valamit fűzni. Ich möchte noch... Köszönöm szépen, szeretném hangsúlyozni azt, hogy mind az Európai Unió tagállamai, mind pedig Svájc számára a globális kihívások ugyanazok. És ezért pontosan a külpolitikai okokból ugyanazonok az érdekeink, mi pedig az, hogy megküzdjünk a kihívásokkal. Különböző régiókról hallottam, ez vonatkozik Nyugat-Afrikára, Nyugat-Balkára egyaránt illetve Észak-Afrikára. Nem csak a földrajzi helyzetünk, hanem a történetünk, a nyelvek sokszínűség alapján Svájc nagyon közel áll az európai értékekhez, és ezért mindenképpen érdekünk függő, fűződik ahhoz, hogy szoros kapcsolatunk legyen a tagállamokkal és az Európai Unióval. Svájcban is átéltük az adósságválságot 20 évvel ezelőtt. A 80-as évek végén, a 90-es évek végén az ingatlan buborék szétpukkant, és a kantonok, a városok bankjait meg kellett mentenünk. Akkoriban ez ugyancsak államadóság növekedéshez vezetett, amire választ kellett találnunk. Ezt sikerült kezelnünk úgyhogy új megszorítási csomagokat hoztunk létre, viszont létrehoztunk egy intézményes eszközt, az adósságféket, amit egy népszavazáson el is fogadtak, amelynek az volt a célja, hogy ne egy generáció adja ki a pénzt a politikában, utána pedig a következő generációnak spórolnia kelljen, hanem megpróbáltuk a gazdasági konjunktúrának megfelelően felhasználni a pénzt, anélkül, hogy ne kerüljünk adósság spirálba. Úgy gondolom, hogy ezen a területen az egyes európai tagállamok, amikor most nagy adósságválságban vannak, ezeken a területeken is fontos lett a tagállamok számára az eszmecsere Svájcán. Lehet, hogy valamilyen specifikus dologról van szó, Schwab úr. Lehet, hogy nem vagyunk a belső piac tagjai, viszont nagyon is kötődünk hozzá, ez megmutatkozik abban, hogy egész tized millió uniós állampolgár él Svájcban, és 400 ezer svájci állampolgár él az Európai Unió tagállamaiban, tehát személyes szinten is zajlik a csere és napi szinten is azok esetében, akik átlépnek a svájci EU határon, hogy ott dolgozzanak. Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy érdeklődnek irántunk, és remélem, hogy konstruktív párbeszédet tudunk folytatni párbeszédi szinten az Európai Parlament és a Svájci Parlament között. Grazie, Presidente, grazie. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Mark Walder asszonynak is. Ezzel a szíves köszönetnyilvánítással azt hiszem, hogy valamennyi kolléga nevében szólatok, akik nagyon nagy érdeklődéssel viseltettek ezen témák iránt. Egy rövid pontosítás abból kiindulva, amit éppen hallhattunk Mark Walder asszonytól. Schwab kolléga észrevételeire válaszolva vitát folytattunk itt le ma, ami kiegészíti a különböző szakbizottságokban zajló vitákat, ahol is a bilaterális kapcsolatok speciális érdeklődésre tart, számot tartó témái, mint a környezetvédelem, a közlekedés és egyebek kerülnek terítékre. Most megpróbáltuk ezeket a szempontokat egyesíteni, hiszen ezek összessége a külpolitikait nem csak specifikus esetekről van szó hogy adott ágazatban, ahol léteznek ezek a bilaterális megállapodások. Találkozzunk célja, ciet, az is megerősíti, hogy az alatt, amíg Buzek elnök úr látogatást tett az önök országában, nos őt el elkísérték a szakbizottság elnökök is, akik egyes specifikus megállapodások szempontjaival foglalkoznak. Tehát ez a globális forgatókönyv is létezik, amely ö, a figyelmünket itt a szakbizottságban. Még egyszer köszönetet mondok jelenlétükért. Jó munkát kívánok önöknek, és jó hazautat országukba azzal a kívánalommal, hogy talán egy másik találkozót szervezünk majd a közeljövőben önöknél. Még egyszer köszönöm. Eh, abbiamo 10 eh, minuti di attesa per... percig várnunk kell, mert a szavazást akkor kell elkezdenünk, ahogyan ez a napirenden szerepel, tehát 16 óra 30-kor 10 percre megszakítjuk az ülést, aztán pedig, ahogyan helyesen kijelentette ezt barátunk is, aki rendkívül pontos, Sir Atkins ajánlása szerint 16.30-kor folytatjuk pontosan. Va bene. bene, allora sono le 16.30, e quindi possiamo dare inizio al nostro eh, voto. Eh. Kezdjük is meg a szavazást. Kérem, hogy engedjék meg, hogy megváltoztassam a szavazási sorrendet, mert Makovej kolléga nincs jelen, ilyen, ebben a pillanatban, mert máshol vesz részt ülésen, tehát hogyha egyet értenek, akkor az utolsó megszavazandótól indulnánk ki, és aztán reméljük, hogy a szavazás végére befut Makovej kolléga. Nem hiszem, hogy kifogások merülnek fel ezzel az eljárásmóddal kapcsolatban önök részéről. Ha egyetértenek, akkor Megkezdjük a vitát a szavazást a Nemzetközi Büntető Törvényszéknek nyújtott uniós támogatás szembenézés a kihívásokkal és a nehézségek legyőzése című jelentéssel, melynek előadója Wolfgang Kreisler. Mindenki elhelyeztette át a szavazókártyát a készülékben. Kezdjük meg. A 62-est visszavonták, kezdjük tehát a 63-assal mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 64-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. 65-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. 66-os mellette ellene tartózkodók elfogadva. 67-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 68 os mellette ellene tartózkodók. Azt mondanám, hogy elfogadtuk, de nem vagyok benne biztos. Ellenőrizzük tehát elektronikusan a 68-asról megnyitom a szavazást. 68-as. Na. Chiusa la... Lezárom a szavazást. Egyértelműen 21-14 arányban elfogadtuk, 69 mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 70-est, 71-est visszavonták, 72-es mellette ellene tartózkodók elfog, elutasítva 73 as 74-est visszavonták, 72-es, megnyitom az ellenőrző elektronikus szavazást a 72-esről. Eh, sempre qualcuno non vota con la scheda inserita, ma... Valaki nem szavaz a betett szavazókártyájával, de lezárjuk a szavazást. 17-22 arányban elutasítva. 75-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva 76-os mellette, ellene tartózkodók elutasítva 77-es mellette, ellene tartózkodók úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de nem vagyok biztos ebben, 77-es, ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást a 77-esről. La votazione aperta. La votazione. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk mégiscsak 25-19 arányban. 78-as egyes szubalivel mellette ellene tartózkodók elutasítva. 79-es visszavonták, 80-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 81-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. Egyes kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Nézzük a 86 os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszos mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 87-es, elnézést, hármas kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 91-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 93-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 94-es mellette, ellene, tartózkodók úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük. Megnyitom tehát a szavazást, a 94-essel kapcsolatban megnyitom a szavazást. Chiusa la votazione. La zero Lezárom a Huszon három, nem, 22 igen, arány van elutasítva. 95-ös, kettes szóbelivel mellette ellene, tartózkodók elfogadva. 96-os mellette ellene, tartózkodók elutasítva. 97-es mellette ellene, tartózkodók elutasítva. 98-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 99-es, hármas as szóbelivel mellette ellene tartózkodók elutasítva. 100-as, négyes szóbelivel mellette ellene tartózkodók elfogadva. 4-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva. 103-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 104-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 105-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. 106-os mellette ellene tartózkodók elfogadva. 5-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva. 100 Hatos kompromisszumos mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 111-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Nézzük a 114-est mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 115 ost visszavonták, 116-os mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 117-118 azonosak mellettük, ellenük, tartózkodók elfogadva 119-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 120-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 121-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 7-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 122-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 122-es mm, elektronikus szavazás következik, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást a 122-esről. Néha Homérosz is alszik. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. 35, nem 21 igen arányban elutasítva. 127-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 128-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 130-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 131 2-3 azonosak mellettük, ellenük tartózkodók elutasítva. Nem biztos az eredmény. Megnyitom a szavazást a 132-133-asról. Előfordulhat, hogy nem biztos az eredmény. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. És valóban elfogadtuk 31-26 arányban több szem többet lát. Nyolcas kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva 137-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 138-as mellette ellene tartózkodás elfogadva 9-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva Nézzük most a 10-es kompromisszumost mellette ellene tartózkodás elfogadva. 150-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 11-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva. 153-as mellette ellene tartózkodók elutasítva 155-ös mellette, mellette tartózkodók elutasítva 156-os mellette ellene tartózkodók. Úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük. 156-os, megnyitom a szavazást, az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 24-30 arányban 157 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 12-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 163-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 164-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 165-ös mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 166-os mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 167-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 168-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 170-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 171-es mellette, ellene, nem világos a helyzet, Szavazzunk erről elektronikusan. 171-es, megnyitom a szavazást. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. 31-29 arányban két szavazattal ez átment, 172-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 173-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 174-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 175-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva 13-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva 176-os mellette ellene tartózkodás elutasítva 180-as mellette ellene tartózkodás elfogadva a 14-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadva 184-es mellette ellene, tartózkodók elutasítva 15-ös kompromisszós mellette ellene, tartózkodás elfogadva 188-as mellette, 189-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 190-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 191-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 92-es szóbeli, 7-es szóbelivel mellette ellene tartózkodás elfogadva. 193-94 mellettük ellenük tartózkodás azt mondanám, hogy elutasítottuk, 195-ös mellette ellene tartózkodás ezt ellenőrzöm. 195-ös, nem világos a helyzet, megnyitom az elektronikus szavazást a 195-ösről. Lezárom a szavazást. 34-26 arányban elfogadtuk 16-os kompromisszumos, mellette, ellene nem emelték a kezüket most de a kompromisszumosokról szavazni kell. Most áttérünk a 200-asra, de kérem, hogy emeljék a kezüket 200-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 201-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 202-es. Ellenőrzést akarnak a 201-esről? Rendben. 201-es. Megnyitom az elektronikus szavazást a 201-esről. Lezárom az elektronikus szavazást. 25-31 arányban elutasítottuk 202 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 203-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva 204-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 17-es kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva 211-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 212-es mellette, ellene tartózkodás úgy tűnik, hogy elfogadtuk. Ellenőrzést akarsz? 212-essel rendben ellenőrizzük. Amikor kétségeim vannak, akkor ellenőriztessétek, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, kevéssel, 31-29 arányban elfogadtuk. 216-os mellette senki nem támogatja a 216-ost? Ellene tartózkodók elutasítva. 217-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 218-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 219-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva 220-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 221-es mellette, ellene, tartózkodás, nem világos a helyzet, 221 esek kapcsolatban megnyitom az elektronikus szavazást. Mi divertite, eh? Jól szórakoznak, ugye? 28-34 e a... Zárom a szavazást, 34-28 arányban elfogadtuk az én pártom propagandája ellenére. Egyes és kettes mellettük, ellenük nem emelik a kezüket, ezt is ellenőriznem kell. Egyes és kettes, kicsit elegük van a szavazásból, megnyitom a szavazást. Egyes és kettes, egy... Ö ferdevonal kettő. Emeljék a kezüket, mert ha nem, akkor csak az időnket vesztegetjük. Lezárom a szavazást. Ma avete pasztán. Kinek csináltak? 61-1. Tehát át akarnak vágni. Gli occhiali. A másik szemüveget veszek fel. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 6-7-8 mellettük ellenük tartózkodás elfogadva, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 14-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 15-ös mellette, ellene tartózkodás nem világos a helyzet, 15-ös, megnyitom az elektronikus szavazást. 15-ös, lezárom az elektronikus szavazást. 26-an nemmel szavaztak, 36-an igennel elfogadva. Tessék, Watson úr. Um, I'd like to ask how many e Hogyha uh, itt vannak a képviselők a teremben, meg szeretném kérdezni, hogy hányan jogosultak a szavazásra. Úgy tűnik, hogy többen szavaznak, mint ahányan jogosultak a szavazásra. La macchina elettronica. Az elektronikus gép azonnal jelzi, a választ arra a kérdésre, amit ön feltett. Tehát azt remélem, hogy a gépek működnek. Ez automatikusan jelződik, jelenleg úgy tűnik, hogy nem jelez rendellenességet a gép. Tehát a 16-ost megszavaztuk, 17-es mellette ellene. 17-es ellene elutasítva. De a 16-oson nem szavaztunk, tehát szavazzunk most a 16-oson mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nézzük a 18-ost mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 19-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 18-as kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 23 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 24-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 26-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 27-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 28-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 29-30 azonosak mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34-es mellette ellene úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de ellenőrizni szeretném. Tehát megnyitom az elektronikus szavazást a 34-essel kapcsolatban. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 34-28 arány van. 35-36-os mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. 20-as kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 44-es mellette, ellene, nem világos. 44-essel kapcsolatban megnyitom a szavazást. 44-es. tetszik. Lezárom a szavazást. Hát igen, 31-31 valóban nem volt világos, tehát elutasítva 21-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 22-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 52-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 54-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 55-ös mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 57-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrzést akarnak? 57-es, rendben. 57-es, megnyitom a szavazást. 57-es. Lezárom a szavazást. 31-30 elfogadva. 59. es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 61-es mellette, ellene, ezt ellenőröznem kell. 61-es, megnyitom a szavazást. Chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. 37-24 arányban elfogadtuk. Nézzük most. A Nőjogi ö, véle, Bizottság véleményével kapcsolatos szavazást. Egyes. Grafoszei. Hatos bekezdés. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadva hetes bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes bekezdés mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tizenegyes bekezdés mellette ellene tartózkodás elutasítva. A preambulum mellette ellene tartózkodás elutasítva. B preambulum mellette ellene tartózkodás elutasítva. C preambulum mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Az összes többi le van fedve, a fejlesztési szakbizottságnál is záró szavazás következik, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. 61-1 arányban diadal a jelentéstevő számára. Bene, allora abbiamo, abbiamo la Convenzione regionale sulle norme di origine. Akkor itt van a Pejon jelentés, a preferenciális egyezmény. Nincs itt a jelentéstevő, de hát erről nem kell sokat vitáznunk. Avanti, avanti, ne mancan 10. Na, hajrá, még tizen hiányoznak. Parere Pejon, mancano ancora se... Pejon vélemény, még hat szavazat hiányzik. Hát, ha nincs kedvük szavazni, akkor lezárom a szavazást. 53 arányban elfogadtuk ezt a véleményt. Az utolsó szavazás következik. Az EU és Ausztrália közötti az utas nyilvántartási adatállomány adatainak feldolgozásáról és a légi fuvarozók által az Ausztrál Vámügyi és Határvédelmi Szolgálatnak való továbbításáról szóló megállapodás címmel Makovály a vélemény előadója, egyes módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva záró szavazás következik. Megnyitom a szavazást. 51 8, arányban gratulálok az előadónak, elfogadtuk. Most pedig átadom az elnök tisztet Pászkú alelnök úrnak, jó munkát kívánok! Okay, let's uh, move along. Akkor folytassuk. I would like those who who have some other business and have to leave the room to do so. Now we move to the Tehát folytassuk a munkánkat, ajánlásuk a Tanács, a Bizottság és az LKS számára az EU és Grúzia közötti társulási megalapodásról szóló tárgyalásokra vonatkozóan Kristof Liszeket kérem fel, hogy szóljon hozzá. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Tisztelt képviselők! Nem szeretném túlságosan rabolni értékes idejüket. Nagy elégedettséggel szeretném önöknek elmondani azt, hogy csak 59 módosítás érkezett. Néhány esetben az volt a helyzet, hogy a módosító indítványokat, indítványok nagyon hasonlóak, ugyanarról szólnak, és ezért úgy vélem, hogy lesz még időnk, és ezt az időt arra használhatjuk fel, hogy a tervezetet kialakítsuk. Szeretnék köszönetet mondani minden tevőnek az együttműködésért. Szeretném elmondani azt, hogy, a, hogy azok a módosító indítványok, hogy ezek a módosító indítványok tulajdonképpen nem változtatják meg a jelentés szellemiségét. Vannak olyan módosítók is, amelyek tovább mutatnak mindazon, amit én az ajánlásba eredetileg belefogalmaztam. Főként elismerjük a grúz reformokat, a korrupció elleni harcot, a módosítók, tehát egy kicsit túlmutatnak az eredeti javaslatomon. Örülök annak, hogy amikor Grúziáról beszélünk, akkor gondolunk arra a komplex helyzetre, ami Abháziában és Oszéciában jelentkezik. Ez a két terület megszállt, úgymond, és van egy politikai kérdés is, hogy elismeri-e Oroszország Abháziát, illetve Délosszéciát, mint független országot. Köszönöm szépen a módosító indítványokat. A módosítók többsége tulajdonképpen nem kérdőjelezi meg a jelentés fővonalait. Van egy-két módosító indítvány, és gondolok itt a fajom módosítóra. Ez a módosító hangsúlyozza azt, hogy vannak bizonyos deficitek a grúz államban, főként az igazságszolgáltatás területén. A médiák tulajdonának kérdése, a független médiák kérdése, az információkhoz való hozzáférés területén vannak hi- hiányosságok még de összességében látom arra a lehetőséget, hogy kompromisszumot hozzunk létre, és az árnyékjelentéstevőkkel és mindenki mással kész vagyok arra, hogy leüljek, és beszéljek ezekről az indítványokról. Úgy gondolom, hogy a többségük esetében kompromisszumot tudunk majd találni. Elnök, köszönöm szépen. Fajon asszony szó. Hvala lépa, eh, gospod predsedujoči, hvala tudi. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Szeretnék Liszek úrnak a jelentés készítőinek gratulálni ezért a jelentésért. A az 59 módosítás nem tűnik soknak, valószínűleg kompromisszumot is tudunk majd találni, és természetesen kész vagyok arra, hogy tárgyaljak a további közös álláspontokról. A jelentés kiemeli azt, hogy milyen előrelépés történt Grúziában, a kritikusabb módosító indítványok sem jelentik azt, hogy Grúzia ellen lennénk, csak azt szeretnénk, hogy az ország még jobban közeledjen az európai értékekhez. A jelentés készítő, és mi is, mindig is hangsúlyoztuk azt, hogy Abháziát és Délosszéciát integrálni kell Grúziába, és a megszállt területeken is megfelelő módon kell ö, szavazni. Ezen kívül a biztonság struktúráját ö, meg kell változtatni, hogy ne kelljen erőszakot alkalmazni. Az én módosítóm abban mutat, hogy meg lehessen erősíteni az igazságszolgáltatás, illetve annak függetlenségét, fontos reformokat hajtottak végre az igazságszolgáltatásban, meggyorsították az eljárásokat, de még mindig sokat kell tenni az igazságszolgáltatás területén, főként az igazságszolgáltatás függetlensége szempontjából. Amit problémásnak látok az az, hogy még mindig nulltolerancia van a kisebb büntettekkel kapcsolatban, sokan vannak börtönben, Grúziában nagyon sokan vannak börtönben, a börtönökben nagyon rosszak a viszonyok, és aránytalanul sokáig maradnak börtönben a fogvatartottak, figyelembe véve az elkövetett bűncselekmény súlyosságát. Arról is vannak információk, hogy bizonyos személyek nem tudják szabadon elvégezni munkájukat, nyomást gyakorolnak rájuk. Vannak már előrelépések a demokrácia, a jogállamiság kifejlesztése szempontjából, de az igazságszolgáltatás területén jobban kell ösztökelnünk Grúziát. A munka törvény tekintetében vannak ellentmondások, teljes szabadságot vezetnek be a munkavállalók elbocsátásakor, de viszont van egyfajta védelem a diszkriminációval szemben. Úgy gondolom, hogy erre is ügyelnünk kellene. A médiával kapcsolatban, Grúziában, mint minden normális demokráciában. Grúziában is figyelembe kell venni a szólásszabadságot, a médiának is szabadon kell tudósítania. Grúziának ezen a területen sikerült már fontos törvényeket elfogadnia, viszont még mindig nem beszélhetünk szabad sajtóról, akkor, hogyha újságírókkal szemben perek folynak. Ezek a perek még kezdeti státiumban vannak, még nem sikerült ítéletet hozni. Ennyit szerettem volna mondani a módosítókról, és természetesen továbbra is beszélünk majd erről a frakcióban, és a kompromisszumokat megtaláljuk majd a, a jelentéstevővel. Thank you, President. Uh, I... Köszönöm, elnök úr. Gratulálni szeretnék a jelentéshez. Gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek. Együttműködtünk ebben a munkában. Van néhány megjegyzésem. Az első az, hogy ez a jelentés kiegyenlített egy új típusú megközelítést alkalmaz, azt gondolom, hogy ez megfelelő megközelítés. Grúzia az egyik legjobban teljesítő ország a keleti partnerség keretein belül. Vannak viták a megközelítéssel kapcsolatban, Grúziával kapcsolatban integrációt és együttműködést szeretnénk. Én támogatom az integrációt. Azt gondolom, hogy realista dolog ezekben a fogalmakban mozogni. Liszek úr, köszönöm, hogy az első bekezdést megváltoztatta, és figyelembe vette módosításomat. A térség elismerésével kapcsolatban, hogyha a helyzetet enyhíteni szeretnénk, és jelentős eredményeket szeretnénk elérni, akkor az Oroszországgal folytatott együttműködést erősíteni kell, azért, hogy a térségben normalizálódhassék a helyzet. Szeretnénk támogatni az Európai Uniós törekvék, törekvéseket, és nyitottak vagyunk a kompromisszumos módosítókat illetően. Azt gondolom, hogy ezekre szükség van, nagyon sok hasonlóság van a különböző módosítókat tekintve. Üdvözöljük az 5-ös, 39-es, 45-ös módosítókat, az ellenzéki pártal folytatott párbeszédre szükség van, Fontos, hogy Grúzia ezt a párbeszédet erősítse, és tényleges pluralizmus valósuljon meg az országban. Szükség van egy ö, független igazságszolgáltatási rendszerre is. Azt gondolom, hogy a jelentés megérdemli azt, hogy ezt támogassuk, támogatni fogjuk a teljes jelentést, és Lizek úr elképzeléseit ebben a jelentésben. Köszönöm, mondja az elnök úr, csak asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A zöldek képviseletében én is köszönetet szeretnék mondani a ebbenek a jelentését. Azt gondolom, hogy ez nagyon jó alapját képezi a munkának, és nincsen túl sok módosító. Azt gondolom, hogy a legtöbb esetében meg fogunk tudni állapodni. Ami különösen tetszik, az az, hogy továbbra is az integráció kifejezést használjuk Grúzia és az Európai Unió közötti kapcsolatokban, még akkor is, hogyha nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz a végkimenetel, és ezt nem is szeretnénk a jelentésben definiálni. Az Európai Unió keleti partnerségi csúcs találkozón világossá vált az, hogy politikai társulás és szociális-gazdasági integráció fontos, hogy megvalósuljanak. Elnézést. Egyetértek mindazokkal, akik azt mondták, hogy Délosszétia és Abházia megszállt területek, az Európai Parlament egészen világos véleményt képviselt ezzel kapcsolatban, és ezt el is mondtam már több alkalommal. Az én módosító indítványaim arra vonatkoznak, hogy részleteiben tisztázzuk azt, hogy mit jelent az, hogy Oroszország aktív módon támogatja a két említett terület hatóságait, és megsértik a tűzszüneti megállapodást. Tehát én nem csak a megszállt területekről szeretnék beszélni, hanem azt is pontosítani szeretném, hogy ez a valóságban mit jelent, ezért nyújtottam be a módosítókat. És még egy dolog, amit számogatok, azok a módosítók, ahol a Csihán veli, um, a Csihán völgy terület megemlítésre került. Én ezt támogatom. Tanya Fajon a néhány kérdése már kitért. Nagyon sok területen látok előrelépést az antidiszkrimináció kapcsán. Grúziában még mindig vannak olyan területek, ahol hiányos a megvalósulás, és vannak olyan témák, amikkel még részletesebben foglalkoznunk kell. Tudom, hogy nehéz a grúz kormány számára az, hogy ezt elfogadja, de azt gondolom, hogy tartozunk ezzel európai polgárokként a grúz polgárok felé, hogy ezekkel a kérdésekkel nyíltan foglalkozunk. Például van egy módosító, 30, 38-as fajon a módosítója, um, az ügyvédek uh, esetét említi, megverték őket. Hát igenis kötelességünk foglalkozni ezekkel a témákkal, és a grúzhatóságok felé egyértelműsíteni kell azt, hogy folytassák ezeket a nyomozásokat, és biztosítsák azt, hogy a rendőrség ne avatkozom bele a jogi esetekbe. Éppen ezért vannak itt ezek a módosítók, ami a médiaszabadságot illeti. Azt gondolom, hogy itt még nagyon sok a munka, a civil társadalmat illetően is. Nagyon pozitív vagyok, remélem, hogy sikerül ebben megállapodnunk egy további kérdés, a 32-es módosítómban térek ki erre, azt gondolom, hogy a történelem kedvéért, mindazok tükrében, ami korábban történt, meg kell említenünk azt, hogy sajnálatosnak tartjuk azt, hogy 2008 előtt, már akkor, amikor Oroszország katonailag bevonult Grúziába, volt egy úgynevezett agresszió ellenes javaslat, amit Szakasvili nem fogadott el. Tehát azt is látnunk kell, hogy mi történt az orosz megszállás előtt. Remélem sikerül megállapodnunk, és várom a tárgyalásokat, Liszek úr, illetve megbeszéléseket a kompromisszumos módot, módosítókkal kapcsolatban. Köszönöm szépen, Kovlicsek úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg lep az, amikor néhány kollégát hallok, akkor, amikor megszállt területekről beszélnek, és ők nagyon vehelmes módon küzdenek a szabad Koszovó mellett. Megnézik a módosító indítványokat, például az egyes számút. Vergis kolléga nyújtotta be ezt, itt az el, hogy Grúzia egy olyan európai állam, amely sikeresen építi a demokráciát. Ugyanez a szerző a következő javaslatban azt állítja, hogy az iszlám területek szintén Grúziához tartoznak, és ez maradjon is így. Én ebben ellentmondást vélek felfedezni, azt gondolom, hogy a kereszténységnek és az iszlámnak közös gyökerei vannak, és ezt másút is megvitathatjuk. De ha azt állítom, hogy keresztény államról van szó, másrészt pedig azt mondom, hogy ott iszlám területeknek is helye van, akkor itt eh, van egy csavar a logikában. Landsberg, Grúzia kapcsán a eh, következő problémát látom. Amikor emberi jogokról beszélünk Albánia kapcsán, illetve az Európai Unióban használatos normákról, akkor ez nem jelenti azt, hogy ezeket a szabályokat, például a kisebbségek jogait itt feltétlenül meg is valósítják. Elfelejtjük azt, hogy Grúziának vannak szomszédai. Nem beszélünk Grúzia és Törökország kapcsolatáról, Grúzia és Örményország kapcsolatáról ebben az állásfoglalásban, ez pedig fontos. Ha valakivel tárgyalásokat folytatunk, és ezt az országot közelebb akarjuk hozni az Európai Unióhoz, akkor a szomszédsági kapcsolatokat is tisztáznunk kell. Ez a legfontosabb. Nagyon fontosak a békés kapcsolatok a szomszédokkal. Szép dolog az, hogy 30 módosítónk van, amelyek az Oroszországgal folytatott kapcsolatokra vonatkoznak nem szeretném kommentálni azt, hogy olyan területekről van-e szó, amelyek eh, Grúziához tartoznak-e, vagy nem. Grúzia korábban Oroszországhoz fordult, és védelmet kért, amikor eh, konfliktusba keveredett Törökországgal. Hát azt is állíthatnánk, hogy Grúzia Törökország eh, része, és akkor miért is beszélünk erről. Azt gondolom, hogy fontos hasonló kritériumokat alkalmazni azon országok számára, amelyek a kereti partnerségben vannak. És Grúziánál ugyanolyan mércét kell alkalmaznunk. A demokratikus elemeket szintén a szavazásnál is figyelembe kell vennünk. Uh, Köszönöm szépen! ahogy általában, és ahogy most is, szeretnek pozitívan nyilatkozni a grúziai fejleményekről. Két kommentárom lenne, két kommentát szeretnék kérni a jelentéskészítőtől. Hogyan látja az ellenzék, illetve a hatalmon lévő párt közötti kapcsolatot? Szerintem ez nagyon fontos a politikai rendszer szempontjából. Természetesen a grúziai sikereket nem szabad megkérdőjelezni, főleg a gazdasági fejlődés szempontjából, illetve az Európai Unióhoz fűződő kapcsolatok szempontjából, viszont fontos látni azt is, hogy a politikai rendszer hogyan fejlődik. Ez lenne az első kérdésem. A második az az, hogy Grúzia milyen mértékben eltökélt arra, hogy az európai utat válassza politikusokkal folytatott beszélgetések során, és itt az Európai Parlamentben is azt látom a találkozók során, hogy van egyfajta visszafogottság, és úgy gondolják Grúziában, hogy eléggé valószínűtlen az, hogy Grúzia valaha is európai perspektívát kapjon, hogy ez egy valós folyamat, vagy csak nyilatkozatok, hogy itt általában úgy gondolják, hogy ezek soha nem lehetnek valósak, ezek a perspektívek. Köszönöm, mondja az elnök. Zoyalán asszony következik. Köszönöm szépen. Szeretnék csatlakozni azokhoz, akik már gratuláltak a jelentés készítőnek. Ha szabad, én is szeretnék hozzátenni egy dolgot, illetve ez talán már elhangzott. Ha megnézzük azt, hogy ez a jelentés milyen jelentőséggel bír Grúziában, akkor véleményem szerint ez egy olyan dolog, aminek ösztönöznie kellene a politikai pártokat, az ellenzéki pártokat is arra, hogy lássák az európai perspektívát. Mert hogyha figyelmesen átolvasok ezt a jelentést, akkor láthatjuk, hogy ebben benne van a szabadkereskedelmi megállapodások perspektívája. És pontosan erre van szüksége Grúziának, a kereskedelemre, az Európai Unió részéről, és ez egy perspektíva, és ennek ösztönöznie kell a politikusokat is, a politikai pártokat is Grúziában ahhoz, hogy tovább folytassák a reformokat, és közelebb kerüljenek az európai intézményekhez. A következő pont ahhoz a kérdéshez kötődik, amely a vízum liberalizációt övezi. Itt is egyértelmű perspektívát lehet látni ebben a jelentésben, és úgy vélem, hogy összességében, hogyha megnézzük ezt a szöveget, akkor remélem, hogy a teljes jelentés pozitívan fog kihatni majd a régióban, és ez pozitívan fog kihatni a határon túlra és a szomszédos országokra, és arra azt önzi őket, hogy kövessék a grúziai sikert, olyan országokra gondolok, amelyek a legközelebbi szomszédai Grúziának Azerbajdzsán vagy Örményország. Utolsó pontként a megszállt területeket szeretném megállítani, illetve az oroszok szerepét abban, én sokkal szigorúbb lennék, nem csak, hogy felszólítanék ismételten, nem csak, hogy felszólítanám az Orosz Federációt arra ismételten, hogy tegyen eleget a nemzetközi kötelezettségeknek, és hagyjon fel a területek megszállásával, hanem azt ezt követelném az Orosz Federációt, hogy hagyják végre a nemzetközi kötelezettségeket. Köszönöm szépen, Liszek úr, hogyha lezárná ezt a pontot. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok nagyon rövid lenni. Köszönöm szépen a megjegyzéseiket és a módosító indítványaikat. Meg vagyok arról győződve, hogy tudunk majd időt szakítani arra, hogy a módosítókról tárgyaljunk. Ahogy mondtam, meg vagyok győződve a mai vita után is arról, hogy sikerül majd kompromisszumra jutnunk. Kovál úr két konkrét kérdést tett fel. Nem igazán érzem magamat abban a helyzetben, hogy megválaszoljam a kérdéseket. A második kérdése, amit feltett, az eh, igazából Grúzia vezető rétegéhez intézendő lenne. Ön is ismeri a jelenlegi politikusokat, őket kellene megkérdezni arról, hogy ők mit gondolnak, de egyetértek azzal, hogy nagyon sok minden nagyon lassan halad előre, és osztom véleményét, hogy számos kérdés még nincs elintézve. Ezért a jelentésemben az áll, hogy közös pozíciót kell létrehozni a frakciók között. Nagyon sok kérdést a lehetőleg hamarabb kell megválaszolni. Hogyha Grúzia eltökéltségéről van szó, hogy milyen mértékben akarják az európai perspektívát előtérbe helyezni, erre a kérdésre úgy gondolom, október 19-én választ kaphatunk, hiszen a Grúz parlament elnöke akkor vendégünk lesz, és közvetlenül feltehetik majd neki ezt a kérdést. Amikor az ellenzékkel folytatott kapcsolatokról van szó, vagy arról, hogy túlságosan lassan fejlődnek ki a demokratikus intézmények Grúziában, ezzel kapcsolatban igazat tudok önnek adni, vannak bizonyos szemrehányások, nem a mostani választásokra vonatkoztatva, hanem az kettővel korábbiakra. A parlament megfigyelő missziót is küldött ezekre a választásokra, én is ott voltam, Nikolaj asszony is részt vett ebben a delegációban. A legutóbbi választásokon igazából nem volt semmilyen fajta gond. A jelentésem elkészítése alatt háromszor jártam Grúziában, minden politikai csoportosulással találkoztam, mind a parlamentben képviselt eh, politikai csoportokkal, mint pedig a parlamenten kívüli ellenzékkel beszéltem a kisebbségekkel, a német, angol, francia alapítványok képviselőivel is beszéltem, az Európai Unió diplomát, diplomatáival is beszéltem, és mindannyian azt mondták, hogy megfelelő irányba haladnak a dolgok, igazából demokráciáról van szó. Szákásvili pártja megnyerte a választásokat, és kétharmados többséget ért el, de ez nem hamisítások vagy manipulációk következménye volt. Ez abból fakad, hogy az ellenzék gyenge, egymás között veszekednek. Ha például megnézzük, hogy milyen jelöltek voltak Piliszében, akkor azt láthatjuk, hogy ezek a jelöltek igazából utáltak, utálták egymást, képtelenek voltak egymással együtt működni, és ez Szákásvili pártjának ma már hajtotta a vizet. Különböző módon lehet támogatni Grúziát, pénzügyi, politikai szempontból, és ezt szerettem volna kifejezni a jelentésemben. Ez az a az irány, amelybe haladnunk kell, és arra kell törekedni, hogy a demokrácia fejlődjön. Well, thank you very much. <clears throat> Köszönöm szépen. Áttérünk a következő napi rendi pontra, ez pedig az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodás. Mielőtt Legutkó úrnak megadom a szót, szeretnék emlékeztetni három dologra. Ma délelőtt hallottuk ebben a teremben, meghallgattuk a külügyminisztert ebben a teremben, vitát folytattunk vele. A második megjegyzésem ma a vita idején mondta ítéletet eh, Júlia Timosánkó ügyében, 7 év börtönbüntetésre ítélték, és a harmadik megjegyzés, az INTA elhalasztotta a szavazást. Ezt a három dolgot szerettem volna megosztani önökkel. Legutkó úr, parancsoljon öné a szó. Uh, <clears throat> thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani az összes árnyékjelentéstevőnek és a kollégáknak, akik eh, módosítókat eh, nyújtottak be, 140 módosító érkezett, és ezzel segítették a jelentés előkészítését. A visszajelzésük nagyon fontos volt a számomra. És van néhány pont, amelyről vitáznunk kell, és a közeljövőben erre sort kerítünk. de sikerült számos jó kompromisszumot kialakítani. Ukrajnában a helyzet nagyon dinamikus, nap mint nap változik, és az elmúlt időszakban is ez volt jellemző, számos negatív elem is van, de a negatív fejlemények, hiányosságok ellenére meg vagyok győződve arról, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy Ukrajna igenis fontos az Európai Unió számára, és közös, illetve kölcsönös érdekünk az, hogy ezeket a kapcsolatokat erősítsük. Eh, eh, különböznek véleményeink, de ez inkább az eszközökre vonatkozik, amiket a cél elérése érdekében használni szeretnénk. Ami a célokat illeti, nincsenek eh, tulajdonképpen különbségek köztünk. Jó kapcsolatokat szeretnénk Ukrajnával, illetve egy demokratikus, stabil, virágzó Ukrajnát szeretnénk, amely tiszteletben tartja a piacgazdaság e, elveit, megfelelő igazságszolgáltatást, a kisebbségek védelmét és e, a többi alapvető e, szabályt. az alkotmányos demokráciákban. Mi korábban említettem, a társulási megállapodást kulcs eszközként kell kezelni a célok elérése érdekében európai, az európai integrációt illetően, és szeretnénk, hogyha Ukrajna hosszú távon képes lenne az Európai Unióhoz csatlakozni. Nagyon sok ukrán számára azt gondolom, hogy az ukránok többsége, az ukrán polgárok többsége számára a nem zárt Európai Uniós csatlakozásának perspektívája égető szükségeség, ezt mint egy fényt látják az alagút végén. Éppen ezért ezt a perspektívát hangsúlyozzuk, és azt gondoljuk, hogy rendszeres univerzális reformokra kell, hogy ez alapuljon fontos reformok valósultak meg eddig is, és ezek megvalósulása folyamatban van, de vannak olyan reformok is, amelyeket még nem valósítottak meg. A társulási megállapodással a modernizáció kereteit is rögzítjük a belső reformok mellett. Szeretnék utá, utalni az elnök bevezető megjegyzéseire azzal kapcsolatban, hogy ma mi történt. Ez nem egy vidám nap sem számunkra, sem ukrán barátaink számára. És azt gondolom, hogy még időre van szükségünk ahhoz, hogy elgondolkodjunk, mi is történik, és rövid távon milyen lépésekre van szükség. társjelentéstevőmmel holnap találkozom, és javasolni fogom neki, hogy halasszuk el a szavazást. Annak érdekében, hogy óvatosabban járhassunk el, és észszerűbben, illetve kialakíthassuk elképzeléseinket arról, hogy mi a teendő. Köszönöm szépen, Siviec úr sokáig nem lesz velünk, úgyhogy most neki adom meg a szót, utána pedig Kovacsák úrnal. A jelentés tevő figyelembe vette az én javaslatomat is. A de előreláthatóság eh, nem érzékelhető, tehát nem látjuk előre, hogy mi fog történni. Támogatom a jelentéstevőt, halasszuk el a szavazást. Köszönöm. Kovacsak úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Legutkó úrnak a javaslatot. Azt gondolom, hogy át kell gondolnunk a 2-es, 4-es, 5-ös módosítóindítványokat indítványokat minden nap tükrében, ami ma történt, illetve amiről ma a illetősen hallottunk. A jelenlegi valóság nem változott azonban meg, az európainak szükség van Ukrajnára és vice versa. Európának egy demokratikus Ukrajnára van szüksége, amely osztozik közös értékeinkben, a jogállamiság, az emberi értékek és egyéb területek kérdésében, és nem fogadható el egy önkény hatalmi jellegű vezetés. Remélem, hogy kapcsolatainkat mélyíteni tudjuk, és ez pozitív lesz az ukrán polgárok, a vállalkozók, üzletemberek számára is, és fordítva. Fontos, hogy az országot vissza segítsük a demokratikus útra, Nagyon ritka helyzetben voltunk, amikor ugyanabban az időben, időpontban egy adott ország képviselője itt van velünk a szakbizottságban, és megpróbál meggyőzni bennünket arról, hogy ők a demokratikus szabályoknak eleget tesznek egy olyan napon, amikor um, egy nagyon fontos információt kapunk, pont ennek az ellenkezőjét vártuk, politikai jelzést vártunk Ukrajnától, és pont az következett be, amit nem szerettünk volna. Várom a holnapi találkozót az árnyékjelentéstevőkkel, és én is támogatom a szavazás elhalasztását. Köszönöm szépen a két utolsó árnyékjelentéstevő Schulz úr először. Én is köszönetet szeretnék mondani Legutkó úrnak, a jelentéstevőnek, a legtöbb javaslatunkat média szabadságra, demokráciára vonatkozóan megszívelte, és ezeket bedolgozta a jelentésbe. Ön beszélt arról, hogy több időre van szükségünk, én is támogatom a jelentés elhalasztását, de ez az ötös kompromisszumot is érinti. És azt gondolom, hogy a tárgyalásokat sem szabad politikai nyomás alá helyezni, tehát nem mondjuk ki azt, hogy év végéig le kell lezárni, hiszen ezt nem kell feltétlenül év végéig lezárni. Pont ma érzékelhettük azt, hogy igenis időre van szükségünk, és meg kell várjuk azt, hogy Ukrajnában mi történik majd. Hiszen ma egy afrónra került sor, nem gondolom, hogy véletlen volt az, hogy a külügyminiszter ma E, ide látogatott, e, és e, oda tartotta az arcát, hanem olyan érzésem volt, mintha azt mondta volna, hogy tegyetek, amit akartok, mi az ellenzéket tönkre fogjuk tenni, tehát igenis sok időt kell szánnunk arra, hogy kigondoljuk a legjobb reakciót. Köszönöm szépen, Kovlicsak úr. Děkuji, pane předsedající. Já nerozumím panu Šulcovi. Köszönöm szépen. Nem igazán értem azt, amit Schulz úr mondott. Lehet, hogy az önök országában lehetséges az, hogy egy bíróságot befolyásoljanak, lehet, hogy sokkal jobban, mint Ukrajnában, de bizony erre tudja azt, hogy az ukrán elnök azt javasolta, hogy gazdasági büntetek miatt senki nem mehet eh, börtönbe, és a parlament is döntött erről. A miniszter azonban ezt nem mondta eh, ki. Ez az egész megállapodás szerintem jól elő van készítve. Egy-két technikai aspektus hiányzik nekem. Beszélünk a gázvezetékekről és a, az elektronikus, elektromos áramról beszélünk egy állásfoglalásról, amelyben kimondtuk azt, hogy jó lenne, hogyha a szomszédos országokkal együtt lehetne működni, és szerintem ezt itt is meg kellene ismételni. Alapvetően felmerül, illetve nem merül fel explicit módon a gáz kérdése. A 42 módosítást mindenképpen észszerűen kell megítélnünk. Nem szabad elfelejteni azt, hogy minden szomszéddal hasonlóképpen kell tárgyalni, és Ukrajna áll az egyik legjobb helyen a társulási szerződés tekintetében. Elnök úr, kedves kollégák! Csatlakozni szeretnék néhány kollégához. Az elmúlt hetekben a jogállamiság, a perek jogállamisága kapcsán, másrészt a társulási szerződés kapcsán sokat vitáztunk, és azt gondolom, hogy az ukrán fél is érti ezeket az összefüggéseket, Még mindig helyre lehet hozni a dolgokat, de nem vált könnyebbé a helyzet, és nem gondolom, hogy ők Móresre akartak volna bennünket tanítani. Tudnunk kell azt, hogy Európában stratégiai szempontból az egyik legfontosabb ország Ukrajna, amikor arról beszélünk, hogy közelebb akarjuk hozni Ukrajnát az Európai Unióhoz, és az érdekek jelennek meg az egyik oldalon, a másik oldalon pedig az értékek. Pedig kereszteződnek az utak. Nem tudom, hogy mi történik majd a következő napokban. Következő kedden, második olvasatban is előrhetünk valamit. Janukovics látogatása ugye most nem valósulhat meg, ez jövő héten lett volna, mert Barózó és ellátogat jövő héten ide. Igenis jónak találom azt, hogy kimondjuk, ne lövöldözzünk el hamarkodottan, hanem gondolkodjunk. Nem tudom, hogy holnap a plenárison egy rövid vitára sor kerülhet-e, és Timosenko esete kapcsán nyilatkozatot tesz Eston eh, asszony. Egyelőre még nem fogadhatunk el állásfogás indítványt, majd az októberi vagy novemberi Strasbourg ülésen kerülhet erre sor a témával kapcsolatban. De azt gondolom, hogy ezeket az összefüggéseket magunk között kell tisztáznunk, egyértelmű jeleket kell küldenünk. Ezeket a jelzéseket egyértelműsítettük a mai vitán délelőtt. Hát nem értik, úgy tűnik, az ukrán fél nem érti a jogállamiság, mint kifejezés jelentőségét. Tehát úgy tűnik, hogy ezt még egyeteműsíteni kell. Nincs még minden kész. Ez nem is baj, de a megfelelő irányban kell haladni. Ne a másik irányba történjék ez. Moldáviában sincs minden rendben, de az az, az érzésem, hogy ők legalább a megfelelő irányba haladnak a kritika ellenére. Ukrajna megfelelő úton járt, de a demokrácia és a jogállamiság kapcsán most egy másik úton jár. Ezt pedig eh, nem lehet elfogadni, nem lehet arra számítani, hogy hogy ezt az érvelést elfogadjuk. Ha elfogadjuk az ő érvelésüket, akkor a lelkünket adjuk el az ördögnek, és fontos utakat mutatni Ukrajnának ahhoz, hogy erről az útról letérjen, és az esélyeket megragadja. És azt gondolom, hogy a frakciók ügye, üzenetei, anélkül, hogy ezt magunk között egyeztettük van egyértelműek voltak és egyelőre hagyjuk a dolgokat a maguk útján, és hogyha a kolléga ezzel egyetért, akkor halasszuk el ezt a jelentést, és lehet, hogy addig még módosítókat tudunk megfogalmazni. És az intabeli kollégáinkkal szemben és felra, megengedjük, hogy ők lezárják a véleményüket, ezt nem tudták megtenni, hiszen rossz jel lett volna, ha ma szavaztunk volna a az állásfoglalásról, ezt rosszul értelmezhették volna. Hiszen fontos kereskedelmi kérdésekről van szó, tehát meg kell, hogy várjuk az INTA véleményét. Mrs. Oyolan, please. Köszönöm szépen, Alaján asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök! úr, abban a helyzetben vagyok, hogy a társulási szerződés elhalasztása szerintem nem áll az Európai Unió érdekében. Tudom, hogy ma nagyon sok kollega megdöbbent és túlságosan érzelem teljesen reagál, és lehet, hogy emiatt jól nagy elhalasztanánk egy picit a döntéshozatalt itt az Európai Parlamentben, de tudva azt, hogy milyen ez az ország, biztos vagyok abban, sőt meg vagyok győződve arról, hogy ami ma történt, az nem csak, hogy egy véletlen, és abban is biztos vagyok, hogy vannak olyanok Moszkvában, akik örülnek annak, ami ma történt. Az elmúlt hetekben számos ukrán parlamenti képviselővel találkoztam, Strasbourgban, szerintem mások is ott voltak ezeken a találkozókon, találkoztam az ellenzék képviselőivel, a liberális párt képviselőivel, akik politikai pozícióktól függetlenül legyenek koalíciós társak vagy ellenzékiek, és függetlenül a Timosenko-től. Ez egy függ, ez egy független bírósági döntés volt mindkett, mindkét oldal azt mondta, hogy rendkívül fontos az, hogy ez a társulási szerződés megmaradjon, hiszen mindkét oldalon az Európai Uniós integrációt szeretné, és nem szeretnének visszaesni orosz, ö, Moszkva ellenőrzése alá. És tudjuk, hogy Moszkva nagyon is kihasználja a különböző eszközeket arra, hogy jó vagy rossz módon bevonja Ukrajnát a Fejroroszországgal, Kazasztánnal fenntartott Vámunióba, és ez a kulcskérdés, és hogyha ezt politikailag nem értjük, akkor rossz döntést fogunk hozni. Ezért bármennyire is érzem teljesek most a nyilatkozatok, mindig azt javaslom, és azt remélem, hogy pragmatikusak leszünk Európában, és megértjük azt, hogy mi is történik a keleti szomszédságunkban. Elnök, köszönöm szépen, emlékszem, hogy láttam azt, hogy, hogy Moszkva nem elégedett a kievi döntése. Zelevski úr. Uh, thank you very much, Chairman. I'm Köszönöm szépen, elnök úr. Én vagyok a jelentéstevője az Intának. szabadkereskedelmi megállapodás témájában, és örülök annak, hogy az AFET a e szavazást elhalasztását mérlegeli az elsfoglalás indítványjal kapcsolatban, hiszen mi ugyanerről döntöttünk a saját szakbizottságunkban. Tehát nagyon fontos koordinálni a menetrendjeinket. Azt gondolom, hogy mindenki sokkolódott, amikor az ítélet megszületett, Ez a maximálisan kivethető börtönbüntetés Ukrajnában, az ukrán büntető törvénykönyv szerint, és azt gondolom, hogy ma nagyon fontos, hogy mindazok, akik a parlamentben fontosnak tartják Ukrajna Európai Uniós integrációját, világos üzenetet küldjenek az ukrán hatóságoknak nem fogadjuk el a demokrácia lábbajtiprását, és elegünk van az a hatóságok döntéseiből. Nem az ítéletről beszélek. Nem szeretnék arról vitázni, hogy a hatóságok és a bíróság között milyen a kapcsolat. Az elmúlt héten vita volt a, az ukrán parlament legfőbb tanácsa, tanácsán belül, és a büntető törvénykönyv bizonyos cikkeinek megváltoztatásáról. Ezek képezik a Timoshenko ítélet alapját, és vártuk, hogy ezt a módosítást megteszik, de nem történt meg. De ez nem történt meg. Ami bennünket érdekel, ez az ukrán emberek sorsa, az ukrán társadalom, a társulási megállapodás és a szabadkereskedelmi megállapodás az ukrán emberek érdekeit szolgálja. És nagyon elegünk van abból, hogy a hatóságok kockára teszik kapcsolatainkat, Köszönöm szépen, Nikolaj asszony. Este. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A jogállamiság mindannyiunkat érint. Nagyon örültem volna, hogyha ez prioritást élvezne az Európai Unión belül is Romániával kapcsolatban hasonló problémák voltak, és a, az ellenzék tagjait hasonló perekben kezelték, de erről nem szeretnék vitát nyitni. Nem értem azt, hogy egy jogi kérdés miért akadályozhatna meg bennünket abban, hogy megvizsgáljuk kapcsolatainkat Ukrajnával és a megállapodást Ukrajnával ez a megállapodás az európaiak és az ukránok érdekében áll, és Timosánko asszony pere megoldást talál majd az ukrán igazságszolgáltatás szabályai szerint. Én nem látok bizonyítékot arra, hogy a politika Ukrajnában befolyásolta volna az igazságszolgáltatást. Én nem gondolom, hogy a szavazást emiatt el kéne halasztanunk. Koherens, jól megírt, eh, korrekt jelentésről van szó, és hogyha módosítókat kell, hogy találjunk, több időre van szükségünk, akkor ez egy megfelelő ér, hogy több időt szeretnénk találni a módosítókra, de a jelentést nem szabad amiatt eh, elhalasztanunk, hogy érzelmi reakcióink vannak, illetve amiatt, ami ma Ukrajnában történt. Az Európai Unió általában nem foglalt állást konkrét személyek támogatásával kapcsolatban, és a keleti országokkal folytatott kapcsolatokat illetően azt gondolom, hogy a polgárokkal az adott országgal fenntartott kapcsolatokat kell privilegizálnunk, és nem konkrét személyekkel kapcsolatban kell megtennünk ugyanezt. Az áldét képviselem, a jelentésről beszélnünk kell, mind a két fél érdekeit kell, hogy szolgálja, és ne keressünk alkalmat arra, hogy ezt a döntést elhalasszuk. Timosánko asszony pere miatt. Ja chciałem e, przyłączyć się do tych głosów, które mówią o tym, że e, na umowę Szeretnék a szólásra jelentkezőhöz csatlakozni. Valamennyi politikai párt Ukrajnában abból indul ki, hogy folytatni kell a tárgyalásokat. Timosenko asszony is ilyen értelemben nyilatkozott ezzel a témával kapcsolatban. Ma délelőtt hasonló véleményt képviseltünk, nem változott a véleményünk azt illetően, hogy folytatni kell a tárgyalásokat, és a megállapodást még ebben az évben parafelni kell. Aztán később tárgyalhatunk arról, hogy hogyan lépjen hatályba ez a megállapodás. Most érzelmek kerültek felszínre, mai napon, ez érthető szemrehányásokat fogalmaztunk meg egyértelműen. Itt ez nem egy konkrét szemét érint, hanem egy rendszer szintű kérdés. Nem csupán uh, Timosenko asszonyt érinti ez, hanem az ellenzék más képviselőit is. Vannak olyan érdekek Ukrajnában, az ukrán társadalomban, aztán ott vannak Európa érdekei is, megállapodást fogunk kötni, és a narancsos forradalom után minden ukrán azt várja, várta, hogy a tárgyalások lezáruljanak. Kriszcsenko úr ma délőtt itt volt nálunk vendégül, láttuk őt, amikor ez az ítélet megszületett. Nos, én azt hiszem, hogy ez meglepő esemény, de nem szabad ezt az eseményt, vagy ezt az egybeesést túlértékelnünk. A tárgyalásokat le kell zárni, és a politikai kérdéseket majd később válaszolhatjuk meg. Ne hagyjuk, hogy elragadjanak az érzelmeink, és emiatt a tárgyalások lezárása, lezárása kerüljön veszélybe. Mr. Landsbergis. Landsbergis úr, parancsoljon öné a szó. Thank you, Mr. Chairman. It's only a small remark similar to some others. In a case of... Uh, Köszönöm, elnök úr, hogyha... Hogyha az aggájaink a Timosenko úgy kapcsán ahhoz vezetnek, hogy elhalasztjuk a társulási szerződést Ukrajnával, akkor ez inkább egyfajta büntetés lesz, eléggé ellenséges lesz ez egész Ukrajnával és az ukránokkal szemben. Ezt szerintem mindenképpen nem szabad szem előtt tévesztenünk. Again, Mr. Brock for 30 seconds. Brock úr, 30 másodpercben. előtti hozzászólás tükrében. Nem tudom, hogy most hogy járjunk el a business as usual eljárást alkalmazzuk-e? Én ezt attól tenném függővé, hogy mi történik az elkövetkezendő napokban. Nem szabad, hogy azt a benyomást keltsük az ukrán félnél, hogy itt akkor most semmi nem történik. Kievben is történnie. Val- történnie kell valaminek, köztes megoldásra is szükség van azért, hogy mindenki megtarthassa a méltóságát, illetve hogy a jogállamiság elve ne sérüljön. Köszönöm szépen. Okay, thank you. <clears throat> Actually... Köszönöm szépen. Megemlítettük a fő véleményt. Az egyik vélemény az az volt, hogy halasszuk ezt el, a másik pedig az volt, hogy ezzel kapcsolatban terjesz, hosszabbítsuk meg a módosító indítványok beadásának határidejét, lennek új módosítók, viszont olyanok is voltak, hogy ne halasszuk el ezt. Mindenképpen dönteni kell majd. Kovál úr 30 másodpercre. Powiedz e, posłowi Brokowi, ja, ja po prostu sądzę, że... Egy egészen rövid arra, amit Brok úr mondott. Világos egyértelmű jelzést kell küldenünk a tárgyalásoknak saját mandátumuk van, van egy saját eljárás, ez tehát egy technikai ügy. A ratifikálás előtt felvetődhetnek, vagy megválaszolódhatnak a politikai kérdések, azt hiszem, hogy ez elég egyértelmű. Well, thank you very much. Köszönöm szépen. Legutkó urat kérem arra, hogy szóljon hozzá. Oh, <clears throat> thank you, ladies and gentlemen, for the Köszönöm szépen a megjegyzéseket és a támogatást. Úgy vélem, hogy számos kérdés merült fel. A fő kérdés természetesen az, hogy mit szeretnénk ajánlani. Függesszük-e fel a tárgyalásokat, illetve a szabadkereskedelmi tárgyalásra szóló, megállapodásra szóló tárgyalást, vagy pedig zárjuk le a társulási szerződésről szóló tárgyalást. Úgy gondolom, hogy az utóbbit kellene támogatnunk, nem pedig az előbbit. De mivel történtek bizonyos események, amelyek mindannyiunk számára Uh, so I said homályos volt. Azt javaslom, hogy halasszuk el a szavazást annak érdekében, hogy tisztán lássuk, ne legyenek félreértések. Ami ma történt, az nagy érzelmeket váltott ki, ez persze érthető. Meglepődtem volna, hogyha másképp történt volna, de egyértelmű, világos és óvatos döntést kell hoznunk, és a különböző elemeket egyesítenünk kell. Egyrésztről azt kell ajánlanunk, hogy zárják le a tárgyalásokat, és egy félreértetetlen jelet kell küldenünk az ukrán hatóságok felé, hogy nem fogadjuk el azokat a gyakorlatokat, amiket eh, láttunk. Egyetértek minden mondattal, ami elhangzott, pedig nagyon különbözőek voltak az elképzelések minden hozzászólónak igaza volt, többé-kevésbé. Konzisztensnek kell lennünk, konzisztens álláspontot kell kidolgoznunk, amely az Európai Unió érdekeit, illetve az ukránok érdekeit szolgálja. A kormányok jönnek-mennek, a pártok jönnek-mennek, de az emberek megmaradnak. Ön találkozik az árnyék jelentéstevőkkel holnap. És akkor még egyszer értékelni lehet majd a dolgokat, és közelebb kerülhetünk a döntéshez. Köszönöm szépen. Áttérünk az utolsó napi rendi pontra, Gáler úr jelentésére, aki az Afrikai Unióba küldött delegáció vezetője volt. Szeptember elején került sor erre a látogatásra. Kérem Gáler urat, hogy mutassa be a következtetéseket. Köszönöm szépen, kollégák! Yes, uh, thank you, President, and thank you, colleagues. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a kollégák érdeklődését, már aki itt van. Három fős delegáció látogatott az Afrikai Unióba. Én örültem volna annak, hogyha ez a delegáció nagyobb lett volna, hiszen a külügyi szakbizottság küldött ezzel egy üzenetet, nem fejlesztési perspektívából közelítettük meg a dolgokat, hanem azért mentünk oda, hogy képet alakítsunk ki az Afrikai Unió jövőbeni szerepéről, mint az Európai Unió partnere szerepéről. A kapacitás e, építést és intézményépítést illetően is képet szerettünk volna kialakítani, illetve a kontinens integrációja is érdekelt bennünket. Az Afrikai Unió meghatározó partnere szeretne lenni az Európai Uniónak, és kulcsfontosságú szerepet e, szeretne betölteni Lamamra úrral találkoztunk, a béke biztossal és a gazdasági biztossal, Kvel Szalamba úrral. Melissa Návi, etióp miniszterelnökkel is találkoztunk, és kulcsfontosságú országok nagyköveteivel, Dél-Afrika, Algéria nagyköveteivel, illetve az Európai Unió nagykövetével az, Európai, az Afrikai Unióhoz, illetve az ENSZ Afrikai Unió delegált nagykövetével is. Mik a fő következtetések? Az Afrikai Unió lassan áttér a lehetőségektől az eredményekre, ami a pénzügyi segítségnyújtást és a technikai segítségnyújtás finanszírozást illeti, sikerült a kompetenciákat erősíteni, ez pedig hosszú távon hozzásegítheti az Afrikai Uniót ahhoz, hogy a békebiztonság területén jelentős előrelépéseket érjen el. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy folyamatosan bekapcsolódjon az Afrikai Unió a válsághelyzetek kezelésébe és a kontinensen, ami az intézményi költségvetési támogatás nyújtást illeti. Azt gondolom, hogy ezt folytatnunk kell, de az Afrikai Uniónak önfinanszírozóvá is kell válnia. A mi költségvetési hozzájárulásunk kulcsfontosságú, intézmény szempontból mi vagyunk a fő finanszírozók az Afrikai Unió számára. Líbia Kadhafi eh, hét további afrikai ország eh, hozzájárulását finanszírozta az Afrikai Unióba. Fontos, hogy eh, ez a finanszírozás folytatódjon. És hogyha az új Líbia ezt meg tudja tenni, és folytatni tudja a pozitív szerepvállalását, akkor ez csak üdvözlendő. Más globális szereplők is szerepet szeretnének betölteni Afrikában. A partnerségi elképzelés, az együttműködés, ez nagyon fontos, akkor, amikor Kína egyre nagyobb szerepet vállal Afrikában. Addisban Kína egy jelentős projektet finanszíroz. Ami az afrikai válságot illeti, sok kritikával illettek bennünket. Formális szempontból a NATO volt érintett, nem az Európai Unió. Úgy érzték az afrikaiak, hogy félreállították őket a béke erőfeszítéseket illetően, a válsághelyzet megoldását illetően. Ők úgy érzik, hogy nem az Európai Uniónak és nem a NATO-nak kellett volna a kampányt elkezdenie, én elmondtam világosan, és azt gondolom, hogy ez a parlament véleményét is tükrözi, hogy a mi benyomásunk az volt, hogyha Bengáziban a NATO nem lépett, nem avatkozott volna bele a helyzetbe, akkor itt mészárlásra is sor kerülhetett volna a civil lakosság mészállására, tehát igenis időszerű volt eh, annak idején a beavatkozás. Más ügyek ezen a területen. Az Afrikai Unió a szomáliai misszió esetében is bekapcsolódtak, és itt azt mutatták, hogy amennyiben létezik a politikai akarat, akkor ők lépni tudnak, és az afrikai válsághelyzetek megoldásába be tudnak kapcsolódni. Természetesen az afrikai válsághelyzetet az afrikaiaknak kell megoldaniuk. A Mamra mm, biztosan folytatott megbeszéléseken kitért a pénzügyi és technikai segítségnyújtást mellett az intézményépítést illetően. Nagyon fontos megfelelő katonai forrásokat is teremteni ezért, hogy az Afrikai Unió hatékonyabban tudjon reagálni. Az Amisum ügy kapcsán több helikopterre kaptak ígéretet, és Szomália felett egy átnemrepülési zóna kialakítására is. Ezt nem csak um, az említett biztos kérte, hanem mások is, és szeretne az Afrikai Unió jobb katonai felszereltséget kapni. A regionális szervezeteknek is fontos, hogy konszenzus, tehát hogy ők konszenzust alakuljanak ki, nem csak felülről lefelé történő építkezés keretében, hanem alulról felfelé történő építkezés keretében is. Nagyon fontos regionális integrációt erősíteni, a már meglévő szervezeteket. Elmondták, hogy a következő csúcsrálkozón az Afrikai Unió egy új kezdeményezést fog e, indítani, egy új e, közös piac e, kiépítése érdekében szinergiahatásokat lehet addig is elérni, a regionális szervezetek bővítését illetően hiszen ezek a további integráció mozgató rugói. Gyenge a, az ellenőrzés, az Afrikai Unióval a demokrácia ellenőrzés, Ami a parlament ellenőrzési tevékenységét illeti, ez egyelőre gyengének mondható, és ez vonatkozik a döntéshozatali folyamatokra is. A pánafrikai társaink úgy érzik, hogy ők intézmény és földrajzi szempontból is a peremen vannak, és fontos őket erősíteni az Afrikai Unión belül. Etiópiában találkoztunk a miniszterelnökkel, ő egy kemény fickó, ha ezt alkalmazhatom. Ő és a kormánya ebben a törékeny Afrikában stabilizáló szerepet töltenek be, összevetve más szomszédokkal térségben Etiópia stabilizáló szerepet játszik, de ami a demokráciát illeti, itt nem vagyunk elégedettek. 2005 után második alkalommal volt választási megfigyelő misszió, 2010-ben Thijs Berman vezette ezt, és nem engedték meg neki azt, hogy visszatérjen és bemutassa a megfigyelés eredményeit. Elmondtuk a miniszterelnöknek azt, hogy ez elfogadhatatlan, és ez a parlament ezt nem hajlandó elfogadni. Levontuk a következtetése, következményeket. Tunéziai választási eh, megfigyelése kapcsán abban a megtiszteltetésben van részem, hogy én leszek a fő megfigyelő, és itt megállapodtunk abban, hogy bemutathatom majd a megfigyelés eredményeit. Végezetül pedig, mi az Európai Parlament szerepe? Azt gondolom, hogy fenn kell tartanunk támogatásunkat, az intézményi támogatást az Afrikai Unió, mint kulcsfontosságú elem számára, ami az intézményes a kapacitási bővítéseket illeti, fontos, hogy világos kritériumokon alapuljon mindez, az Európai Unió felé beszámoltatási kötelezettség legyen, és a kondicionalitás elve érvényesüljön. Bizonyos ez már bevált, a költségvetési és technikai segítségnyújtás ennek kulcsfontosságú szerepe van a gazdaság és politikai integrációban. Egy pán-afrikai finanszírozási boríték létrehozását kérte számos tárgyaló fél. Decemberben volt az utolsó csúcsrálkozó az Európai Unió és az Afrikai Unió között. Afrikai kollégáink elmondták, hogy az AKCP logikán túl kell lépni, a katonai megállapodás értelmében, az Európai Uniónak egységként kezelnie az Afrikai Uniót, és erről a két sávos megközelítésről, a katonai megállapodásról és az EU-Afrika stratégiáról majd beszélnünk kell. Azt gondolom, hogy rendszeres párbeszédünket folytatnunk kell. Az önfinanszírozásról is, és a felelősségre vonásról is, illetve beszámolásról. Az AFET évente valósít meg találkozót az Afrikai Unióval, fontos, hogy ez fennmaradjon hiszen a válsággal kell foglalkoznunk ezen a kontinensen, ez a válság részben a szomszédságunkban érzékelhető, de mindenképpen érezzük itt a hatást. Hát a fedként délre is kell tekintenünk. I think you know that we have a... Köszönöm szépen, remélem tudják, hogy jó az imidzsünk a másik oldalon, és a látogatások sikeresek voltak, viszont tudni kell, hogy ez a javaslat, hogy megpróbálunk éves kapcsolatot képíteni velük, ez egy nagyon jó javaslat. Nos, ki szeretne bármit hozzátenni, ehhez kérdést feltenni? Ha senki nincs, akkor köszönöm a részvételt, köszönöm Gáler úrnak. I remind you that tomorrow és hadd emlékeztessek arra, hogy holnap 12.30 és 13.45 között itt lesz velünk Füle biztos úr, és a bővítési csomagról fog beszélni. Köszönöm, ennyi volt. Thanks.